Szeretném emlékeztetni a képviselőtársakat, hogy a Digitális Európa programról folytatunk eszmecserét a 2021-27 közötti időszakra vonatkozóan, és szeretnénk emlékeztetni arra is, hogy a jelentéstervezetet szeptember 3-án beszéltük meg itt a bizottságban, és 287 módosító érkezett. 40 percet szánunk erre a témára, és szeretném az előadónak, Mlinár asszonynak 5 percre megadni a szót, és tartsuk magunkat a menetrendhez, mert nagyon sűrű a ma délután programja. Köszönöm szépen, hogy betartom tehát nagyon jó lesz a 40 perc is. To jump into the subject as such, I... Tehát teljesen jó lelkiismerettel jelenthetem ki, hogy a Digitális Európa program nagyon pozitív vitát eredményezett az árnyék előadókkal, a célunk pedig az, hogy tovább jussunk a kompromisszumokkal. Szeptember 26-án volt az első árnyék elődai találkozónk, és a két következő megbeszélésünkre kaptunk mandátumot. Röviden szeretném vázolni, hogy egy kulcselemet nem kérdőjeleztünk meg, és számos módosító volt a különféle frakciók részéről, ez a kérdés pedig a digitális Európa költségvetése. De a legutolsó vita során 9,2 milliárd eurót javasolt a bizottság, ez pedig egy minimális összeg, amely elfogadható, hogy a programok sikeres megvalósítását garantáljuk. Egy kulcselem pedig a program célja és hogy kik számára elérhető. Ezen kívül a program hozzáadott értékére szeretnénk koncentrálni, hiszen nagyon érzékeny területeket is átölel, például a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia. Nagyon fontos az, hogy megfelelően kiegyensúlyozott eredményt érjünk el fontos a rugalmasság, fontos az egyszerűsítés, amikor az innovációkról és a know-how terjesztésről van szó. A program által finanszírozott projekteknek ne. Nem az a feladat, hogy veszélyeztessen bármit. És természetesen a mesterséges intelligencia etikai kérdéseit még nem válaszoltuk meg, ezeket az Európai Unió szintjén kell majd megválaszolni. A módosítók az Euró európai digitális és innovációs elemekre koncentráltak, ez pedig kulcselem volt. Fontos az, hogy a lehető legvilágosabb képet kapjunk a HAPS hálózatról, különféle aspektusokból. Egy ilyen aspektus az, hogy a különféle készségeket kifejleszünk, hogy szinergiák jöjjenek létre a program és egyéb programok között. A meglévő infrastruktúrát természetesen ki kell használni, és az analóg tapasztalatokat is. Ugyanúgy, mint az ICP-t, amelyet a Horizon 2020 hozott létre. Mindenképpen szinergiákat kell létrehoznunk ezen program és más egységek, más programok, projektek között. A program egyik eh, lényeg az, hogy ne higuljon fel. Az Európai Uniónak nem szabad eh, elveszítenie a lendületét a digitalizáció irányába. Még szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a vitánk a jelen zajló vitát is figyelemmel kíséri, és eh, örülünk, hogy a többi szakbizottsággal is jó együttműködés sikerült elérnünk. Köszönöm szépen. Nagyszerű. Tehát nagyon jó, hogy belenézett a természetes intelligenciába is. Zorinho úr, Del Castillo úr, elnézést. Igen, még időben vagyunk. együttműködtünk, tehát nem probléma az előadónak sem. Kettő perc, kettő perc. Nagyon fontos ez az anyag, hiszen, és ezt hallottuk is, de ezt nem szükséges most megismételnem, az előadó, tehát mindenek előtt támogatom a bizottság megközelítését, nagyon fontos az, hogy a kollégák megfelelő megjegyzését figyelembe vegyük, tehát itt a szuper nagy teljesítmény számítógépeket, és így tovább. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek átfedések a többi programokkal. Két szempontot szeretnék kiemelni, és benyújtottam egy módosítót is ebben a tekintetben. Az egyik az európai kapacitás építő programokkal, a harmadik országokkal együtt, és az előadó is azt mondta, hogy provokatívnak kell lenni, igen, de óvatosnak is kell lennünk, garantálnunk kell, hogy nagyon kiegyensúlyozott legyen a megközelítésünk. És esetről esetre kell majd haladnunk. Végezetül pedig az etikai kérdések tekintetében olyan pontokat is ki kell hangsúlyoznunk, mint a Horizont Európa. Jó úton vagyunk. Nagyon jó volt az együttműködés. A többi árnyékelőadóval is nagyon jól halad az együttműködés. Tehát úton vagyunk, és kiváló eredményre számítunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Del Castillo asszony, kettő percre most Szorinyó úr kap szót. E Köszönöm szépen, elnök úr. Az energetikai és digitális kérdések nagyon szorosan együtt összefonódolnak, és hát nélkülözhetetlen akarna a versenyképességet biztosítani, így tudjuk. Éppen ezért nagy érdeklődéssel figyeljük a digitális Európa terve iránt. A közös értékeknek az érvényesítése az unión belül nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az uniót a front vonalra tudjuk pozícionálni a digitális harcban. A prioritásokat jól kell megfogalmaznunk, ez nélkülözhetetlen, de ez egy dolog, a következő kérdés az, hogy hogyan fogjuk ezeket kivitelezni, megvalósítani. Ezen múlik minden. Éppen ezért az Európai Parlamentnek a fellépése ambíciózus kell, hogy legyen, és azon nagyon szoros határidők ellenére nagyon tartalmasnak és pontosnak kell lenni. Üdvözlöm a jelentéstevőnek a munkáját, észrevételeket tettem, módosító intézményokat, és úgy gondolom, hogy vannak jobbítási lehetőségek, és ez lehetővé teheti majd azt, hogy ez az eszköz a fejlődést szolgálja. Először is felvetném azt, hogy hogyan lehet a partnerséget tető alá hozni úgy, hogy mindenki win-win képletben kerüljön ki nyertesként, ahogy kolléganők is mondotta, biztosítva az ellenőrzéseket, biztosítva ugyanakkor a kiberbiztonságot, a versenyképességet, az átláthatóságot. Elkerüljük az átfedéseket is. És az Európai Unión belül a konvergenciát erősítsük, hogyan lehet az etikai szempontokat megvalósítani. Az etikai kontextus nagyon fontos a digitális átalakításban az Európai Bizottságnak végig örködnie kell a biztonságon, a védelmen, és gondoskodni kell arról, hogy egyetemesek legyenek a, az ebből húzott hasznok. Az előadónak hangsúlyoztuk, hogy garantálni kell az együttműködést a harmadik országokkal, biztonság, a konvergencia kritériumai meg kell, hogy valósuljanak, és integrált kifejlesztésre van szükség a régiók között az egyenlőtlenségek bezárására. Ashley Fox úr következik a harmadik legnagyobb frakciótól. Egyelőre teszi hozzá egy egyik képviselő. Köszönöm szépen a szót. Hadd köszönjem meg az előadónak az együttműködést ebben a témában. A Digitális Európa javaslat nagyon értékes, hasznos, segít az állampolgároknak, cégeknek az átállásban, a dolgozók átképzése nagyon fontos, dinamikussá és hibatűrőbbé válhat a gazdaságunk, az internetes biztonság új piacokat jelenthet, az exportot növelheti, a közigazgatás szolgáltatásait is digitalizálni lehet, ez nagyon nagy kihatással lehet az állampolgárok mindennapjaira. A frakcióm támogatja, hogy a funkcionális innovációs központokat modernizáljuk az adatszabályozás, legyen következetes. A végrehajtásnál van egy-két dolog, ami nem világos. Például az odaítélési kritérium csak a munkaprogramban kerülne meghatározásra, aztán a kiberbiztonság kialakítása és az Európai Bizottság javaslatain múlik majd aztán, hogy ki fogja a végrehajtást felügyelni, a bizottság közvetlenül az interoperabilitás érdekében. Aztán néhány észrevétel a az együttműködésről. Ez inkább ipari, mint stratégiai megközelítés, egy külső ország részvétele nem bénítaná meg az európai gazdaságot, nem szabad ennyire protekcionistának lenni. Az euró HPC a nagysebességű számítógép projekt nyitva áll minden ország előtt, amely a Horizont Európának része. Mi a helyzet, hogyha a HPC-nek a része egy külső ország, de ennek a programnak nem? Nagyon örülünk a javaslatnak, és köszönjük az előadó munkáját. Köszönöm, Esli. Az Aldétól nincs itt senki, úgy látom, ugye? Akkor Bütikoffer úr következik a zöldektől. Mint tudja, elnök úr, a zöldek az ötödik legnagyobb frakció ebben a parlamentben, erre nagyon büszke vagyok, és tovább fogunk lépni a következő választások után. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a többi árnyék előadónak, nagyon termékeny volt az együttműködésünk. apróságokra reagálnék, amelyekről még folyik a tárgyalás. Úgy hisszük, hogy a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásaival is foglalkozni kell. Egy rövid bekezdés szólhatna erről. Második dolog, egyre nagyobb a digitális szakadék, nem csak az egyes társadalmakon belül, hanem Európa térségei között is. És egyrészt úgy gondolom, hogy ezt a második szakadékot, digitális szakadékot is kezelnünk kell, meg kell próbálni felszámolni, és a digitális innovációs központok fontos szerepet játszottnak ebből a szempontból. Úgy gondolom, hogy a haladást előmozdíthatjuk, hogyha gondoskodunk róla, hogy a digitális innovációs központok hasonló normák alapján alakulnak ki, attól függetlenül, hogy különböző régiókban és országokban nyújtanak segítséget a cégeknek. némi fenntartásaim vannak azzal kapcsolatban, hogy a bizottság megpróbálja elszigetelni ezt a Digitális Európa programot. A parlamentet is megpróbálja kirekeszteni belőle. A munkaprogramra is ez vonatkozik, meg egy sor más témára is. Végül pedig ki vehet részt ebben a programban? Véleményem szerint ennek stratégiai jelentősége van. Nem telt el még egy hét azóta, hogy a Bloomberg közé tette a szenzációs híreit a kiberbiztonsággal kapcsolatban és a kínai hardverrel kapcsolatban. Hogyha a technológia fejlődést nézzük, nos, a világ bármelyik pontjáról gyakorlatilag fejlett technológia használatával ipari, technológiai létesítményeket távirányítani lehet felhőn keresztül, vagy bármin keresztül. Úgy gondolom, hogy a kiberbiztonság a lényegi alapvető szükségleteinkhez tartozik. Muszáj ebbe befektetni. A nyitás nem jelentheti a kiberbiztonság aláásását, remélem jól fogalmaztam. Köszönöm Bütvikoffer úr, 63%-kal meghaladta az időkeretét. Tehát azt hittem, hogy az ALDE hozzászólási idejét is én használhatom fel. Értem. Mivel ilyen nagy frakció az önöké megtehettem, akkor a GUE-tól nincs senki. A GUE idejét is szívesen felhasználom. Köszönjük. EFDD Tamburánó úr. Én egy kis frakciót képviselek, elégedettek vagyunk az előadó munkájával és az eddig megvalósult együttműködéssel a Digitális Európa program nagyon lelkesít bennünket, van azonban néhány aspektus, ami nyugtalanít ezeket pontosabban meg kell fogalmazni, mert nem egyértelműek. Tehát egy digitális fejlesztési programról van szó, ami a közigazgatást is megkönnyíti majd az állampolgárok számára. Teljes átláthatóságra van szükség, és nagyon oda kell figyelni a földrajzi egyensúlyra, a meglévő digitális szakadékot csökkenteni kell. Ezzel egyetértünk. Ugyanakkor a kiberbiztonság szempontja aggaszt bennünket, ami életünket, adatainkat tartalmazó létesítményeket védeni kell európai beruházásokra van szükség, európai képességet kell felállítani, mert eléggé le vagyunk maradva. A szak érteleme szaktudáshoz európai befektetésre van szükség az iskolából kiindulva továbbképzésekig. A digitális függőség kialakulásával is foglalkozni kell a gyerekeknél. Milyen programból lehet ezt finanszírozni? Néhány módosítót is szeretnénk benyújtani a mesterséges intelligencia terén, illetve a mm, kiberbiztonság mindennapi aspektusait illetően. A technoetika szempontja is nagyon fontos, remélem, hogy erre is tudunk utalni, mert ez elengedhetetlen lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy percre Griffin asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindig örülök, hogyha a második legnagyobb frakció nevében felszólalhatok. Ahogy Esli kollégám mondta, nagyon fontos, hogy az Európai Unió és a harmadik országok között is mélyítsük a kapcsolatot ebben a tekintetben is. És a Horizont Európában befogadónak kell lennünk. Szeretném Angelikának megköszönni ezt a kiváló munkáját, mindig ilyen kiváló munkákat végez. Meg kell néznünk a digitális Európában, hogy hogyan tudjuk ennek segítségével elérni céljainkat, az EU-s célokat. De nagyon fontos az, hogy ne maradjon le senki, ne hagyjuk magunk mögött az embereket. És az igazságos átállás is nagyon fontos, nagyon fontos az, hogy a munkavállalókat teljes mértékben átképezzük a digitális gazdaságra. A digitális gazdaság és a tiszta energia ugyanannak a dolognak két vetülete. És az emberekről szól, és nem a dolgok internetjéről. Köszönöm szépen. Griffin asszony. Egyéb Nincs több. Akkor az Európai Bizottság kap szót. Badiké, vagy Badiké úr. Köszönöm szépen. A bizottság nevében is szeretném megköszönni az előadóknak a pozitív és bátorító szavakat, amelyeket éppen hallottunk. Nyilván nagyon sok tekintetben egyezik a véleményünk, tehát egyszerűsíteni kell a helyzetet, és amit a digitális innovációs központokkal javasolunk, megfelel a parlament igényeinek is. Vélemény szerint ez is egy eh, másik elnézés, tehát megvannak a programok, általánosságban nagyon szépen köszönöm az értékes hozzájárulásukat. Az utolsó megjegyzés Mlinár asszonyé, az előadói. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket. Ezek, ezek nagyon jól beillenek az árnyék előadók megbeszélésébe olyan megoldást keresünk, hogy az EFTA országok részvételét is garantáljuk, vegyes vállalatok és más programok keretében, olyan, mint a CEF. Nagyon fontos, amit hallottunk, hogy harmadik országoknak is nyissuk meg a programot. A mesterséges intelligencia tekintetében várjuk, hogy a bizottság további szabályokat dolgozom ki az etikai szempontok tekintetében, amelyek nem akadályozzák meg az innovációt. A digitális programnak hozzáadott értéke van, és képességeket fog az Európai Unióban jelenteni. Szó volt a digitális központokról is, ahogy néhány kollégám említette hát net hálózatként kell dolgozniuk ezeknek, amelyek eh, regionális téren is növelhetik az együttműködést. Ahogy, a, eh, ahogy Griffin kolléganőm is kifejezte. A digitális eh, írás-olvasási képesség, a digitális képességek fejlesztésére nincs elég pénzünk. 9,2 milliárd euróról van szó, ha marad a költségvetés, és szerintem ne terheljük túl túl sok célra, mert hogyha túl sok a cél benne, akkor egyiket sem érjük el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Linár asszony, egy személyes megjegyzésem lenne. Egész életemet az információ technológiás iparban töltöttem. Köszönöm a hozzászólásaikat, nagy számítógépekkel dolgoztam, kicsikkel, internettel, és reménykedem, hogy ebből valami nagyon hasznosat ki tudunk hozni. Az ITRE szavazása november 21-én lesz, és most akkor szeretnénk áttérni a következő témánkra, és Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a jelenlegi előttünk lévő javaslat eh, az egy eh, átdolgozás, és pedig a közféra információinak további felhasználása címet viseli. A javaslat azon eh, részeit érinti, ahol változások vannak. A javaslat részeihez fűzött módosítók csak is esetenként kerülhetnek elfogadásra, akkor fogadja el az elnök, hogyha szükségesnek tartja, abban a tekintetben, hogy a szöveg belső logikájának megfelelnek-e. Csak is amennyiben a módi, módosítók befogadhatóak. Éppen ezért írásos igazolást is be kell nyújtani a módosítóhoz. Ezután szeretném megkérni az előadót, Szilikiotis urat, hogy mutassa be. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az árnyék jelentéstevőknek, csak úgy, mint a munkatársaiknak. Nagyon hasznos eszmecseréket folytattunk el idáig. Lehet, hogy egyes pontokon más nézeteket vallunk, de meggyőződésem, hogy kiválóan fogunk tudni együttműködni ennek ellenére. Az Európai Bizottság javaslata kiváló alapot képez az irányelv átdolgozásához. És ahogy tisztelt elnök úr is mondotta, most csak azokat a pontokat vizsgáljuk, amelyek átdolgozásra kerülnek. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlamentet közvetlenül választják meg. Éppen ezért a választóiknak az igényeit kell, hogy kielégítsük. Ez vezérel minket. A nyílt adatok a társadalom rendelkezésére kell, hogy álljanak. Az emberek rendelkezésére, az állampolgároknak a rendelkezésre, és nem csak a leggazdagabb emberek javát kell, hogy szolgálják. Éppen ezért, véleményünk szerint, ezen adatokat ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni. Nem szabad, hogy a hozzáférés költségekkel járjon, vagy ha egyáltalán valamilyen ellenértéket kell produkálni, akkor az a lehető legalacsonyabb legyen. Szintén nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság javaslata kitér arra a hatásra, amelyel az irányelv módosítása járhat a munka világára. Ha azt szeretnénk elérni, hogy hatékony legyen az irányel, akkor biztosítani kell a hatását a közszférára, csak úgy, mint azon belül az önkormányzatokra, amelyek nagyon nagy mértékben kárvalótjai voltak a gazdasági válságnak. Éppen ezért mindenkinek ingyenesen kell hozzáférnie az információkhoz, az adatokhoz. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek rendkívül jelentős a szerepe a tekintetben, hogy e- ezek a nagyértékű adatok hozzáférhetőek legyenek. Javasoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az intézménye továbbra is fenntartva maradjon. nem szabad, hogy más típusú jogi aktusa kerüljön sor, mint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és szükség van egy olyan listára, amely alaplistaként szolgálhat azon kérdések tekintetében, amely kérdésekkel az Európai Bizottság és jó magunk foglalkozni fogunk. Úgy gondoljuk, hogy a közszféra és a közvállalkozások, intézmények tekintetében széles legyen a jogalap véleményünk szerint a közvállalásokat ugyanakkor nem szabadna bevonni ebbe a körbe, mert ha így járnánk el, akkor torzulnának a versenyfeltételek. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a közvállalkozásokat, a közszféra tulajdonát képező vállalkozásokat nem szabad, hogy bevonjuk a körbe. azokat ugyanolyan módon kell a feltételek elé állítani, mint a magánvállalkozásokat. Ugye olyan adatokról van szó, amelyeket közpénzekből finanszíroztunk meg, éppen ezért nem szabad, hogy ezeket a vállalkozások, így a magánvállalkozások rendkívül alacsony áron szerezhessék meg. Aláhúzom. Még egyszer, hogy olyan adatokról van szó, amelyet közpénzekből hoztunk létre. Márpedig a vállalkozások nagyon gyakran, mármint a felhasználó vállalkozások nem KKV-k, hanem jelentős vállalkozások. Éppen ezért meg tudják fizetni ezeket a, az adatokat, és így módon lehet biztosítani az egyenlő versenyfeltételeket. A Javaslatunkban tehát javasoljuk, hogy a közvállalkozásokat se vonjuk be, csak úgy, mint ahogy nem lesznek bemondva a magánvállalkozások. E témában úgy gondolom, hogy ki kell, hogy térjünk szó szerint is a magánvállalkozásokra, amelyek ugyanazon szolgáltatásokat nyújtják adott esetben, mint a közvállalkozások. Tehát amennyiben a vállalkozások ugyanabban a ágazati tevékenységben működnek, akkor legyenek azok magánvállalkozások vagy közvállalkozások, egyelő bálásban mondva kell, hogy részesüljenek. Köszönöm szépen. No. Köszönöm. Most a néppárt nevében Bóni úr kap szót. Kettő percre. Thank you very much. Köszönöm szépen, és mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak ezt az átfogó jelentést, és várom a további együttműködést. A közféra információinak további felhasználása az európai adatgazdaság része. Szükségünk van a közféra, közférán belül meglévő dinamikus adatcserére, reális időn belül különféle interfészekre van szükség, különféle alkalmazásokra van szükség. És nagyon fontos az, hogy a személyes adatokat névtelenítsük az adatvédelmi előírásoknak meg. Három témám lenne. A közféra vállalatai, az adatok általában felhőkben kerülnek tárolásra és nagyon fontos az, hogy a kormányzat, tehát nagyon fontos tudnunk, hogy a kormányzat kezében vannak igazából ezek az adatok. És tudnunk kell, hogy hogyan alkalmazzuk a közférát, hiszen a jövőbeli adópolitikának egy jó alapot nyújt. Nagyon fontos, hogy a tisztességes verseny feltételeit betartsuk a közféra vállalatainak ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük, mint a magáncégeknek. Tehát ők sem kapnak differenciális elbánást. A kulcspartnerek természetesen nagyon fontos, de nekik is be kell tartani a szabályokat. Tehát a magas értékű adat, adatok, tehát ez is az átdolgozás egyik célja meg kell találni a kategóriák harmonizációját nemzeti szinten, és nagyon fontos, hogy például a mobilitási adatokat, a statisztikákat megkapjuk, és nagyon fontos, hogy a közféra adatai eljussanak az érintettekhez, és hogy ingyenesen hozzáférhetők legyenek. Géppel olvasható formátumban, és hogy letölthetők legyenek, amennyiben igény van rá. Természetesen meg kell tárgyalni, hogy mely modellt alkalmazzuk, és még felhatalmazáson alapuló jogi aktust is el tudunk képzelni. Az újrafelhasználást és az interoperabilitást is garantálni kell hiszen eh, az átdolgozásban egész Európában szeretnénk. Eh, tehát az utolsó megjegyzésem ide az lenne, hogy a különféle felhasználókat is eh, kategorizálni, definiálni kell. És főleg a fenntartókat, és megfelelő biztonsági ellenőrzés alá kell helyezni. Tehát meg kell néznünk, hogy milyen további feltételeket kell esetleg beépíteni, hogy működjön a dolog. Köszönöm. Thank you, Mr. Bon. Köszönöm szépen, Boni úr. A szocialistáktól Szorinyó úr következik újra. Apenas para referir que Köszönöm szépen, elnök úr. Íme egy nagyon jelentős szövegtervezet, és ez különben kapcsolódik is az előző témakörünkhöz. Az adatkezelés rendkívül fény, fontos témakör. Nyíltaknak kell lenniük az adatoknak, de szavatolniuk kell a biztonságot és az embereknek a biztonságba vetett hitét. Hogyan lehet védeni a személyes adatokat? Ezen belül ugye az is nagyon fontos, hogy hogyan biztosítjuk a hozzáférést, hogyan kezeljük az adatokat. Illetve hozzan kezeljük a hozzáférést. amennyiben ingyenes az adatokhoz való hozzáférés és feldolgozás földrajzi, szociális egyéb szempontok szerint, amennyiben ez biztosítatott, akkor járunk el jól a szöveg átdolgozásánál. Azaz itt egy alkalom arra, hogy újra gondoljuk a közszolgáltatásoknak az európai hálózatát. Hogyan lehet az biztosítani, az új technológiák alkalmazásával, az 5G-s technológiára gondolunk, a legfejlettebb eszközökkel, mindazon eszközekkel, amelyeket az Európai Bizottság kidolgoz. E- Köszönöm szépen. Az ECR részéről, hát sajnálom, de nincs senki, aki szólhatna. Peter Zul következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég röviden fogok fogalmazni. Gyakorlatilag többé-kevésbé egyetértek az előttem szólókkal. Mindenek előtt köszönöm Sziliki Otis úr munkáját és a nagyon jó együttműködést a tervezettel kapcsolatban. Természetesen nagyon fontosnak tartjuk ezt a javaslatot, az adatgazdaságot tovább kell Európában erősíteni. Úgy gondoljuk, hogy igencsak indokolt ezeknek a szabályoknak a harmonizálása, hogy a digitális korszakban előre tudjunk lépni. És a nagy értékű eh, közadatokhoz való reálidőn belüli hozzáférés felbecsülhetetlen értékű tisztában vagyunk vele, hogy megvan a kockázata mindenféle összejátszásnak állami szervek és magáncégek között. Szerintem nagyon releváns, hogy ezt szabályozzuk. Az előadó újdonságokat is bevett a jelentésbe. Az ALDE frakció inkább benne hagyná mm, az állami vagy közvállalkozásokat a szabályozásban, és a nagyértékű mm, adatállományokat is szerepeltetnénk. Mm, üdvözlöm az együttműködést, és szívesen folytatjuk is. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Petersen úr a zöldek részéről. Réda asszony. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a jelentéstervezetet, ami számunkra nagyon fontos. Úgy véljük, hogy az Európai Bizottság tényleg nagyon fontos lépést tett előre, hogy eh, bevezette ezt eh, a magas értékű adatokról szóló javaslatát. Szeretném eh, elmondani, hogy ez miért közérdek, és miért ennyire fontos. Németországban például az a helyzet, hogy a kartográfiai adatokat egy olyan cég, mint a Google pénzért kapja. És ezeket az adatokat a Google-ra használja fel, hogy a Google Maps-et, a termékét javítsa. De például a a kisebb versenytársak nem juthatnak hozzá ezekhez az adatokhoz, mert nem képesek megfizetni. A bizottság pedig a hatás tanulmányában megalapította, hogy az adatok tekintetében nagyon fontos az, hogy ambíciózusak legyünk a magas értékű adatokkal, és nagymértékben támogatjuk azt, hogy legyen egy melléklet, ahol az ilyen magas értékű adatokat sorolja fel. Úgy gondoljuk, hogy ez egy előrelépés a bizottság javaslatához képest, hiszen a bizottság szabja meg, hogy mi, igen, a bizottság javaslata szabja meg, hogy mi a magas értékű adat. És itt szerintem a bizottság eredeti javaslatában túl sok a túllépésre lehetőséget adó lehetőség. És a jövőben ezt pedig változtatni kell. És egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus több hatalmat adna a parlament kezébe, hogy figyelemmel kísérje ezt a megközelítést. Általánosságban Egyetértünk az előadó megközelítésével, de két problémára szeretnénk még rámutatni. Az egyiket már említették a kollégák. Úgy gondoljuk, hogy a köz vállalatokat és az állami vállalatokat is be kell vonni. Ebbe hiszen a legérdekesebb adatok náluk találhatók. Tehát például itt a közlekedés, a közművek, ezek mind-mind olyan adatok, amelyeknek nagyon nagy a hozzáadott értéke a társadalom számára. És garantálnunk kell, hogy ezeket is bevonják. Örülünk, hogy biztosíthatjuk, hogy a versenyre nem gyakorol ez majd negatív hatást, de ez már a bizottság javaslatában is így szerepel. Tehát szeretnénk magánvállalatokat is bevonni, olyan magánvállalatokat, amelyek általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkoznak. Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel is ugyanúgy bánjunk. De a közféra vállalatainak a bevonása nagyon lényeges. Egy másik pont, amely véleményünk szerint fontos, az az, hogy az Európai Bizottság nagyon laposan kiértékelte azokat a problémákat, amelyek felléphetnek a közférában, mert elképzelhető, hogyha valaki ezeket a nyitott adatokat újra szeretné hasznosítani, akkor nem kombinálhat különféle forrásból lévő adatokat. Nagyon fontos az, hogy a bizottság javaslatát megtartsuk, hogy ne keverhessék a vállalatok a lehetőségeket, tehát örülünk a további együttműködésnek. Köszönöm szépen, Réder asszony! Most nincs más az árnyék előadókon kívül. Grosztet asszony kérem meg. Merci beaucoup, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Valóban az állami szektor számos adattal rendelkezik, földrajzi jellegűek, oktatás jellegűek, szociális gazdaságok és így tovább. Tehát ezek mind olyan információk, amelyeket a mesterséges intelligencia tekintetében lehet felhasználni, vagy a közpolitikáknak a hatékonyabb a tételéhez, vagy pedig innováció céljából, mint az egészségügy, vagy pedig a közlekedés. Ezért nagyon fontos az, tehát véleményünk szerint, hogy a közvállalkozásokat is bevonjuk a hatáskörbe. De ugyanakkor óvatosan járjuk el, jelzem, ányalásként. Ugye vannak azok az állami vállalkozások, amik köz közhasznú szolgáltatásokat biztosítanak, miközben versenykörnyezetben dolgoznak. Nem szabad, hogy e tekintetben hátrányos helyzetbe kerüljenek. Az információ áramlás, azoknak a terjesztése nagyon jelentős mértékben hozzájárul a hozzáadott értékhez. Nem szabad, hogy akkor, amikor stratégiai aktívákról van szó, hátrányba legyenek a vállalkozások kiváltképp a közvállalkozások. Éppen ezért mindenképpen mindent meg kell tenni azt, hogy ne vessünk ö, torzítást, ne idézünk elő torzítást a versenyfeltételek tekintetben a magán és a közvállalkozások között. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy javaslatokat tegyek arra módosító formájában, hogy hogyan tudják az ilyen típusú vállalkozások saját adataikat felhasználni. Köszönöm szépen. Und äh, jetzt Frau Niebler. Niebler asszony kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, kedves kolléganő kollégák. Először is köszönöm az előadónak a jelentését, köszönöm a felszólását. Én is szeretném kijelenteni, hogy csodálatos, hogy milyen adat kincs létezik a közférában, és ezeket az adatokat pedig a polgárok rendelkezésére kell bocsátani, hiszen akkor új fejlesztési, fejlődési potenciálokat nyitunk meg, főleg a KKV-k számára. De van néhány kritikus megjegyzésem is, és csatlakozom most a Rosztett kolléganőmhöz hogy igazából ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Európai Unióként, és itt az összes intézményben, tehát szerintem nem az a lényeg, hogy egy bizonyos napon az összes adathalmazt meg kell nyitni, hiszen ez egy óriási teher lenne. Itt a közférának vannak érzékeny adatok is, tehát például, hogyha tudjuk, hogy a közlekedés egy városban hogyan zajlik, ez nagyon érdekes, tudnivaló, hogy tudjuk, hogy hogyan kerülhetjük el a dugókat, viszont olyan mátrixeket is össze lehet állítani, amit más célokra is fel lehet használni. Hát itt például a biztonságra gondolok. Én itt egy kicsit visszafogottabb vagyok, hogy az összes adatot egy bizonyos naptól a polgárok rendelkezésére kell bocsátani, itt, itt azért ezt meg kellene vizsgálni, hogy nem lehetne korlátozásokat bevezetni. A közszféra a szabad piacon elég gyakran versenyhelyzetbe kerül, a magáncégekkel is itt teljesen más mércét kell alkalmaznunk. Az utolsó megjegyzésem, talán módosítókat nyújtok be, és utána vitázok erről, és itt a felelősségvállalás témája is nagyon lényeges, tehát nem lehet itt a közférát kényszeríteni, hogy az adatokat rendelkezésre bocsássák, és hogy kialak, tehát hogy kifejlesztenek különféle alkalmazásokat, és hogy esetleg ezek az adatokat torzíthatják is. A felelősségvállalás témáját is fel kell vetnünk. Örülök a vitának, és még egyszer a hatályt, nézzük meg, hogy tényleg ilyen tág korlátozás nélküli hatája legyen a rendeletnek. Tehát szerintem a biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Nibler asszony. Most pedig Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr hogy a 21. században óriási gazdasági érték van az adatoknak, az egyértelmű. Éppen ezért üdvözlendő az is, hogyha a jogbiztonság is megvan az adatok továbbításán. És szerintem az sem eh, rossz, hogyha Európában az adatokkal megpróbálunk úgy bánni, hogy munkahelyeket újabb lehetőséget teremtsenek. De nézzük meg, hogy milyen értéke lesz az adatoknak. Ezek az adatok igazából csak egy mellékterméket jelentenek a körforgásos gazdaságban, vagy pedig fontos nyersanyag, amelyért megfelelően fizetni is kell. Tehát szerintem az adatok gazdasági kincset jelentenek, és ezek közkézben vannak. Tehát az állami vállalatok a magáncégekkel néha versenyben állnak, és az adatok továbbításának nem szabad oda vezetnie, hogy a közféra vállalatai nehézségekkel szembesülnek. Tehát természetesen költségekkel is összefügg ez, és hogyha most a magánvállalatok igazából megszerzik az adatokat a közszférától, és ők igazából csak mazsolázgatnak, míg a közszférára hagyják a nem annyira jövedelmező munkákat, az, akkor mellé nyúltunk. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a közszférában általában kisebb nyereségek realizálódnak. És akkor ebben az esetben ez versenytorzítás is lenne. Hogyha jogbiztonságot szeretnénk, akkor nem lehet igazából a bizottságra hagyni egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, hogy ki hogy élhet az adatokkal. Tehát szerintem demokratikus ellenőrzésre van szükség itt, és hogy ne legyenek kellemetlen meglepetések, hogyha a bizottság itt önkényesen dönthet az adatok felhasználásáról. Köszönöm szépen, Werner asszony! Most pedig szeretném a bizottság képviselőjét, hogy Valman urat, hogy két percig szóljon hozzánk. Köszönöm elnök úr, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért és a képviselőknek is az észrevételekért. A jelentés nagyon helyesen ismeri fel a munkahelyteremtésnél, új termékek létrehozásánál, de az állampolgárok és a civil szervezetek számára is annak a fontosságát, hogy a nyilvános, illetve közféra információi hozzáférhetőek legyenek. Ugye vannak nagyértékű adatállományok is, és nyilván meg kell nekünk pontosabban határozni, hogy milyen jogkörünk lesz ezen belül, értjük ezt a kérést. A adatvédelmi szabályok teljes betartásával lehet természetesen csak megvalósítani ezt a kezdeményezést, ami pedig a díjazást illeti. Nos, ez a legnagyobb piaci akadály a kkv számára, és megakadályozza az innovációt. A technológiai óriások persze ki tudják fizetni az állami díjakat a társadalmi haszon sokkal nagyobb lehetne, hogyha nyilvánossá tennék, hogy megnyitnák az adatokhoz való hozzáférést, közlekedés, energia, vízkezelés, nagyon jelentős adatállományok vannak itt. Persze problémákat is jeleztek önök. A versenyhelyzetet figyelembe vesszük nagyon elővigyázatosan, amikor a javaslatainkat kidolgozzuk úgy gondoljuk, hogy kiegyensúlyozott javaslatot készítünk, az állami cégek sem férhetnek hozzá ingyen ahhoz, amit mások csak térítés ellenében. A Digitális Európa programban van lehetőség arra, hogy megfinanszírozzuk azokat a fellépéseket, amelyeket a tagállamoktól kérünk. Köszönöm szépen. Sziliki Otis úr zárja most le ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm, kedves elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden egyes kollégának az összes észrevételeért, javaslatért. Nem fogom ezeket most összefoglalni, vagy megismételni, de feljegyeztem, hogy mire koncentráltak az észrevételeikben. Úgy gondolom, hogy továbbra is ö, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról kell beszélnünk, és nem végrehajtási aktusokról, mert ez teheti lehetővé azt, hogy az Európai Bizottság kivegye a részét a tárgyalásokból. Amit a vállalkozásokra vonatkozott, minden észrevételt hallottam, meghallgattam. Én azokkal tudok egyetérteni, akik azt mondották, hogy nem szabad torzítani a verseny feltételeken. De tudni kell azt, hogy vannak olyan közvállalkozások, régió tulajdonban, önkormányzatnak a tulajdonában, helyi önkormányzatok, település önkormányzati tulajdonban, ahol a versenyfeltételek rendkívül erőteljesek, és nem szabad, hogy boruljanak az egyenlő feltételek, meg kell találni a megfelelő megoldásokat, például akkor, amikor egyazon témakörben lépnek fel különböző vállalkozások, Biztosítani kell azt, hogy az adott érintett vállalkozások is adatot szolgáljanak. Mire gondolok? A közérdekű tevékenységeket végző vállalkozásokra. Arra van szükség, hogy nagyon óvatosan kezeljük a kérdést. A kellő körültekintéssel, és védelmezni tudjuk ezen vállalkozásokat, ezen rendszert. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ismételten szót kaptam, és természetesen tovább folytatjuk a munkát, amelyet az álnyak jelentéstevő kollégákkal elkezdtünk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadónak. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a módosítók benyújtásának a határideje október 11-e. Kedves kollégák, egy másik nagyon fontos téma következik most, az Európai Védelmi Alap létrehozása. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy az Európai Védelmi Alap új programot jelent, ami a kutatást és az ipari innovációt kombinálja a védelmi célokra az alap egy külön program a Horizont Európa alatt, és az Európai Bizottság 13 milliárd eurót javasol e program céljaira, amiből 4,1 milliárd eurót kompetitív és kollaboratív kutatási projektekre szánnak. Ettől rendkívül fontos a program, tehát nagyok a pénzösszegek, támogatási összegek, illetve nagyon széles az alkalmazási területe is. 457 módosító érkezett az Európai Bizottság javaslatához, ebből 98-at az előadó készített a jelentés tervezetével. A vitára 40 perc áll rendelkezésre, és most megadnám a szót az előadónak, Krasnodebski professzornak, hogy mutassa be 5 percben a módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban elég nagy számú módosító érkezett. Köszönet is illeti azokat a kollégákat, akik 358 módosítót készítettek összesen a módosítókból leszűrhetjük, hogy nem értünk minnyáján egyet azzal, hogy ez az alap indokolt. Ugyanis az egyik cél az európai védelmi ipar versenyképességének javítása, másrészt viszont a bizottság a hatástanulmányban azt is említi, hogy a környezetünkben kialakult geopolitikai változásokat is figyelembe kell venni. Vannak olyan módosítók, amelyek fenntartásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy ez a program az Európai Unió militarizálása felé mutatna, másrészt pedig vannak olyan aggályok, szerint a tagállami előjogokat védelmi téren esetleg korlátoznák. A képviselőtársak többsége azonban lehetőséget lát ebben a kezdeményezésben, lehetőséget arra, hogy az Európai Unió stratégiai autonómiához jusson, illetve arra, hogy versenyképesebbé váljék az európai védelmi ipar, illetve Európa saját lábára álljon bizonyos termékek területén. Az innovációt is elő lehet módosítani, vannak módosítók, amelyek több pénzt, támogatást szeretnének, az áttörést jelentő technológiák támogatására. A hetes cikkben etikai aspektusok szerepelnek, abban egyetértünk, hogy finom hangolásra szükség van itt, még csak abban nem, hogy milyen irányban kellene ezt megtenni. A jogbiztonság garantálása is fontos a résztvevők számára, és az Európai Bizottságnak védenie kell az EU érdekeit. A megkezdődött eszmecserében felvetődött az Európai Parlament szerepe, a Tízes cikk vonatkozásában a résztvevő entitásokkal kapcsolatban érkeztek olyan módosítók, hogy európai pénzzel európai cégeket kell támogatni. A többség úgy gondolom, hogy egyértelműen egyetért, hogy befogadóbb definíciót kell alkalmazni az európai cég fogalmára. Véleményem szerint eléggé eh, realista értékelést alkalmaztunk az európai védelmi iparral kapcsolatban. Bízom benne, hogy minden entitás részt vehet majd a munkában a megfelelő derogációs szabályok keretében az Európai Unión kívüli entitások részvétele is megvalósítható bizonyos feltételek mentén. Tehát nagyon sok közös elképzelésünk van. Az első árnyékelő adói megbeszélés után ez egyértelművé vált, megvan az esély a jó kompromisszumra, akár csak a múltban. Köszönhetően a Grosztet asszonynal lezajlott jó együttműködésnek Bízom benne, hogy ez a módszer fennmaradhat, mert nincs sok időnk már. Köszönöm szépen. Az EPP részéről két percben Grosztát asszony következik akkor most. Merci beaucoup, monsieur le... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. előtt köszönetet szeretnék mondani jelentős tevőnknek, mert kiváló volt az együttműködés, és amely együttműködés nélkülözhetetlen is, mint hogy nagyon ambiciózus tervről, szövegről van szó. Köszönet tehát a kollégának és a kollégáknak, ezért az együttműködésért. 2021-2027-re vonatkozik ez az alap. Nagyon fontos, hogy a kutatás és a kapacitás vonatkozó passzusok megfelelőek legyenek. Ugye 13 milliárd eurós költségvetés áll az alap mögött, ez már megfogalmaztatott ambiciózus projektről van szó, hatékonyan kell, hogy ezt a forrást fel tudjuk használni, és ahhoz, hogy ez így történjen, a kiválóságra és a versenyképességekkel koncentrálnunk, akkor, amikor a projekteket kiválasztjuk. Ez tükröződik máskülönben a beterjesztett módosítókban is. El kell kerülnünk azt is, hogy egy hatalmas sóhivatal jöjjön létre létre, mint ahogy ez megtörtént más védelmi programok esetében, ahol az együttműködés, a kooperáció együtt járt túlságosan sok késedelemmel és költséggel. Rugalmasságra van szükség a megvalósításban, ha azt szeretnénk, hogy a legtöbb projekt létrejöjjön, módosítsunk egy nagy számú projektet. Ugye a 2019-20-as program is létezik, de azt szeretnénk, hogy Európa tovább lépni, lépne. Ennek kell erősítenünk a, meg, a már létező együttműködéseket, eleget tegyenek, amennyiben ez így van, a az új alapnak, illetve az együttműködéseket kell serkentenünk a kiválóság révén tudja majd az Európai Unió a különböző államoktól, tagállamoktól bevonzani a legjobb projekteket. Biztosítani kell a folyamatosságot is a 2019-20 és 21-27-es alap tekintetében. Külön akciókra van szükség a kutatás témában, és nyilván a fejlesztés során erre majd kitérünk a többi néppártos kollégának javasoltam azt, hogy harmonizáljuk a szellemi tulajdon jogra vonatkozó passzusokat a két nagy védelmi alap tekintetében. Azt hiszem ez önmagában értető, logikus. És végezetül. Ügyelnünk kell a célkitűzésnek a fényében arra, hogy az Európai Unió ne függjön harmadik országoktól származó berendezésektől, technikáktól ebben a témakörben. E tekintetben a szóba jöhető támogatható szervezetek, ismérvek a mérvadóak, jól kell tudnunk mindezt tehát felhasználni. Az európai vállalkozások, a közösségi pénzről van szó, és hát tudjuk azt, hogy más országok e tekintetben nem naivak, és mindent megtesznek, ami az érdekükben áll, mi se lehetünk tehát naivak. Ezek indokolják azt, hogy ezekre a nagy fő kérdésekre kitértem most, és meggyőződésem, hogy a jelentéstevőnkkel sikerül majd megjegyeznünk, és a lehető legambiciózusabb projektet tudunk majd önök elé járulni. Eh, madame. Köszönöm szépen. Az Eszent D nevében Griffin asszony, aki Martin urat képviseli. Köszönöm. Elnézést kérek, eh, Martin úr nem lehet itt, eh, hiszen szankciót vezettek be ellene, máshogy értelmezte a sztrájk jogot. De szeretném az általános filozófiáját elmondani, de itt egy nagyon technikai jellegű dologról van szó, de mégis eh, jó lehetőségek nyílnak hogy az EDRDP kompromisszum igazából egy alapot képvisel. 30 milliárd euró jutott erre, de a különféle tagállamok nem használták ki a lehetőségeket, és a harmadik országokkal sem. Nagyon fontos az, hogy technológiai, ipari fokhiakat betömjenek, vagy függőségeket szüntessenek meg a 7 év elteltével ugyanabban a helyzetben vagyunk, vagy még rosszabb helyzetben vagyok az Egyesült Államokhoz képest, hiszen ott van az amerikai és a kínai technológia. Hol van itt a stratégiai gazdaság? Etikailag bizonyos előzetes vizsgálatokat kellene végezni a parlament kérésére. És igazából nem rettenhetünk vissza, hogy egy nyilvános diskurzus legyen a témában. Nagyon fontos az, hogy meglegyenek az útmutatók, hogy mi megengedhető nem csak a termékek tekintetében, bár vannak világos üzenetek például a zöldek részéről, ezeket üdvözlem is. Tehát figyelembe kell vennünk a politikai és a humanitárius helyzetet is. Nagyon sok olyan téma van, amelyet szeretnék még felvetni, de itt csak néhányat említek. A környezeti hatás. A védelmi szektort miért vonják ki a környezetvédelmi szempontok alatt? A nemek közötti egyenlőség, a szakértői csoportokban átláthatóság és korrupció ellenes mechanizmusok. Végezetül pedig Edward azt szeretné, hogy tovább haladjunk, például négyes cikk tekintetében. Köszönjük szépen, köszönni szépen az előadónak és az árnyék előadóknak. De, hogyha belenézünk az ütemterve, akkor nem marad sok idő arra, hogy megtárgyaljuk az egészet és a módosítókat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Teréza. Most a következő felszólaló az ALDE részéről, Rüge úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy a hangomat próbára teszi a betegség, de ez csak átmet kis betegség. Ismételten köszönetet mondok én is a jelentéstevőnek, az együttműködés már egy ideje elkezdődött, a közös első már megtörtént, és ahogy elnök úr is mondotta, nagyon lényeges témáról van szó. Olyan témáról, amely reméljük lehetővé teszi, hogy megnyíljon egy új periódus, új politikája az európai védelmi politikáknak, alapoknak, pilot projekthez is kapcsolódik, és hát a szuverenitáshoz kapcsolódik világviszonylatban, és az uniónak a szuverenitás hát is érinti kiváltképpen és hát nyilvánvalóan a globalizáció minden kérdésre nem tud kapásból választani, a védelmi területen tud csak Előre Mi az ipari szempontból nézzük a kérdéskört, de nyilvánvalóan ez a védelmi témakör egy szélesebb témakör ennél. Az összes hozzászóló már jelezte, mennyire fontos a harmadik országokkal való együttműködés, de felmerül a titoktartás, a bizalmaságnak a kérdése, a szabadalmaknak a védelme, a tulajdonnak a védelme, az export kérdéskörök, és talán itt eh, az exportnak a kérdése ilyen szempontból még fontosabb, mint másút és hát az éghajlati kérdések és a gender kérdések is ugye nyilván vizsgálati szempontként jelentkezhetnek ebben a témakörben, csak úgy, mint más témakörben, de ugyanakkor nem szabad, ha hogy ezek olyan ellenőrzési szempontokat hoznának létre, amely egy valódi sóhivatal típusú intézményrendszer felállításához vezetne, és a problémákról elterelni a kérdést. Tehát nem szabad hogy csak áttételes intézményé váljon, vagy eszközé váljon ez, vagy fékezzük az együttműködést a túlzott szabályozással. Együtt fogunk működni a továbbiakban a szintetikus gondolkodás és a kompromisszum keresésnek a keretében meg kell, hogy tanuljuk azt a megoldozatot, amely lehetővé teszi, hogy nagyon-nagyon széles támogatásokat fog majd élvezni ez a javaslat. Köszönöm szépen a zöldektől bárki, a GUE-tól bárki, senki, EFDD, akkor az ENF lösöveli asszony következik. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Röviden fogok hozzászólni, mert mint tudják, személyesen egy olyan módosítót nyújtottam be, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát. Olyan európai védelmet akarnak létrehozni, ami teljesen illegitim az a cél, hogy a védelmi iparaink és hadseregeink egymástól függjenek. Ezek a katonai, védelmi, ipari projektek összekapcsolnák az államokat, függésbe helyeznék egymástól őket megállapításon túlmenően hadd véleményezzek néhány módosítót. Úgy gondolom, hogy logikus, hogy csak az unióban működő cégek kaphassanak támogatást, társult országok cégei ne, ami védelmi ipart illeti Albániát, Izrael, Törökországot, Tunéziát nem lehet a tagállamokkal azonos súlyú államnak tekinteni az ottani cégek nem rendelkeznek ugyanazzal a legitimitással, mint a tagállami cégek, a prototípusokhoz nem szabad, hogy hozzáférhessenek csak akkor engedhetjük őket be, hogyha olyan technológiával rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen az európai cégek számára. Végül pedig támogatnám azokat a módosítókat, amelyek a parlamenti ellenőrzést erősítik a különböző műveletek esetében, így a technológiák exportja esetében, amikor a tagállam nem adta jóváhagyását. Köszönöm, asszonyom. Griffin asszony pedig most a saját nevében szól hozzá. Igen, most úgy fogok szólni, mintha én lennék. Tehát a szocialisták Egyesült delegációja nevében mondom, hogy nagyon örülünk, hogy a parlament az EDIDP-t már jóvá hagyta, és ez lassan működésbe léphet. A nemi egyensúlyra oda kell figyelni, a női szakértők éppen olyan jók, a jó irányítás, jó kormányzás nagyon fontos, a korrupció jellemzi a közbeszerzéseket, és a céges irányítási sztenderdeket terjeszteni kell. Az is fontos, hogy az ellátási lánc kevésbé legyen restriktív, az európai támogatások lehetővé tegyék harmadik országok részvételét is, a, így ki lehet bővíteni az ellátási láncot. A mainstreaminget is megvalósítja ez a javaslat. Az innovációt támogatjuk a védelmi iparban is, hogy a karbonlábnyom csökkenhessen. Köszönjük szépen az előadó munkáját, és várjuk a hasznos egyeztetéseket. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, asszonyom. Kívánne bárki más hozzászólni? Nem, akkor az Európai Bizottság eh, részéről Alan Alexis DG Gro Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondanék a jelentés tevőnek. Olyan jelentéstervezetről van szó, amely messze menően támogatja az Európai Bizottság javaslatát. Ezt most a kiegészítem az Európai Bizottságnak a részvételével az európai ipar versenyképesre tekintetében úgy gondoljuk, hogy mindenek előtt az európai cégeket kell megcéloznunk és privilegizálnunk, és ezt az idei programban is látjuk, ennek keretében nem tudjuk kizárni azt, hogy a vállalkozási együttműködésben adott esetben harmadik országbeli ország vezesse a konzorciumot, de ezt szabályozni kell, és ezt meg is teszi a társ jogalkotó. Miről is van szó? nem arról, hogy itt most finanszírozunk a vállalkozások tevékenységét, hanem együttműködéseket kell biztosítanunk, mégpedig európai cégeknek az együttműködését, és nem gondoljuk azt, hogy nincs lehetőség ezen projekteknek a támogatására, vagy nem kellene támogatni ezen törekvéseket. A fejlődési programmal összhangban hoztuk létre ezt a programot, de ugyanakkor változtatunk is. Többek között a törésvonalat képviselő technológiák tekintetében nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy 5%-ot szenteljünk a költségvetésből erre, vagy ennél többet, azt hiszem, hogy nem szabad, hogy itten túlságosan merevek legyünk az újító, a, ruptu, a szakítás jelentő technológiák alkalmazásában. Nagyon fontos további tényező, és erre már kitértek, az etikai ellenőrzés. Éppen ezért a rendeletben már terveztük, és ez már megfogalmazódott a nemzetközi kutatásokkal kapcsolatos támogatatós kritériumoknál, hogy az alkalmazások, a kutatási alkalmazásokra is külön intézkedések legyenek. Ha ez járunk el, akkor az etikai szempontokat is érvényesíteni tudjuk, miközben a jogbiztonságot is szavatolni tudjuk a vállalkozások javára. E tekintetben természetesen készek vagyunk, hogy tovább dolgozzunk az Európai Parlamenttel, illetve a tanácssal, hogy még javítsuk a javaslatot. Továbbá, és végezetül, ez egy közösségi program. Ez önmagából adódó és értető, sőt evidens, de nem kormányközi programról van szó, hanem az Európai Uniós költségvetésbe tartozó programról, amelyben a tagállamoknak persze fontos szerepe van, és a védelmi különböző fórumoknak is, de mindennek ebben a programban a közösségi jognak kell megfelelnie. Köszönöm szépen. Most pedig Krasnodemski professzor urat kérném meg, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon érdekes hozzászólásokat. Azt látjuk, hogy itt nehezen volt hallható. Tehát pontosan Tudjuk, hogy még nagyon sok dolgunk van, még nagyon sok mindent kell kidolgozni. Emlékeztetnék arra, hogy nagyon fontos, hogy az ágazat érdekeit is figyelembe vegyük. Hiszen az ügyfelek a tagállamok. És ez pedig egy bizonyos keretet hoz létre. Ahogy a bizottság képviselője el is mondta, tehát itt van egy közösségi jelleg, és a tagállamok fegyveres erejei vásárolják meg ezeket a termékeket, és ezt is figyelembe kell venni a program tekintetében. Aztán itt van eh, az összeköttetés, az innováció és a fejlesztés között, tehát itt a jártasságok fejlesztése, a védelmi jártasságok fejlesztéséről van szó, etikai kérdések is felmerültek, és nagyon fontos az, hogy a megnézzük, hogy ki vehet részt a projektben, és nagyon fontos az, hogy ne az EU-n kívüli megrendelőknek jusson jussanak itt megrendelések. Tehát nagyon fontos az, hogy definiáljuk az európai vállalatokat. Úgy kell az európai vállalatot definiálni, hogy Európa ne szenvedjen. A védelmi ipar szükségleteit is figyelembe kell venni a tagállamokban. Biztos vagyok benne, hogy a program hozadott értéket hoz. Még nem tudjuk, hogy milyen előnyei lesznek az EDIDP-nek, az Európai Védelmi Ipar fejlesztésének. És most szeretném megköszönni a felszólalást, és szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a szakbizottságunkban a szavazás november 21-én lesz, Tehát november 21-én szavazunk a jelentésről. Most a 23-as pontra térnék át, ez pedig az ENISA az Európai Uniós Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségéről szól, Angelika Niebler az előadó. Nagyon fontos a kiberbiztonság, és itt trilógus is zajlik. Megkérném, hogy szóljon néhány szót. Angelika Niebler. Kedves Angelika, nagyon érdekel minket a téma. Mi a helyzet ezen a téren? Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kolléganő kollégák, nagyon szívesen tájékoztatom Önöket. Júliusban kaptunk trilógusi mandátumot, szeptemberben megerősítették, és azóta két informális trilógusunk volt. Köszönetet mondok Buzek elnök úrnak, hogy személyesen jelen volt, és hogy vezette a tárgyalásokat. Az első trilógusban az ENISA kompetenciáiról, hatásköréről volt szó, másodszorban egy tanúsítványrendszerről, hogy hogyan építhetünk fel egy ilyet Európában. Novemberben lesz még egy ülés is. Reméljük, hogy november 28-án pedig lezárhatjuk a tárgyalásokat. Még két trilógus, és utána egy lezáró rendezvény. A tartalom tekintetében is rövid lehetek. Az első nagy téma az, hogy igazából milyen feladatai legyenek az ENISA ügynökségnek. A parlamentben egy állandó mandátumot kérünk, hogy megkettőzzék a költségvetését, több személyzetet foglalkoztasson az ENISA. Az enisa egy erős európai hatósága szeretnénk kifejleszteni, hiszen azt látjuk, hogy ez a Petya, a Warner Cry jellegű támadások olyan dimenziót értek el, amelyek már túlhaladnak a nemzeti kereteken, és éppen ezért eh, európai összehangolásra van szükség az ellenük történő fellépésben. Nagyon fontos, hogy erős kompetenciája és mandátuma legyen az Enisának. Éppen ezért eh, támogatjuk az erősítést. Még egy vita, ez a tanúsítványokról szól, itt elsősorban arról van kérdés, hogy a különféle érintettek, tehát féleg az ipar, hogyan, eh, milyen tanúsítványokat kap, megvan a saját elképzelésünk a tagállamoknak, eh, tagállamok erősebb beleszólást akarnak a nemzeti kiberbiztonságaikkal de igazából ez egy európai ügynökség, és ez a bizottságon keresztül működik. Tehát uh, itt nem a tagállamok döntenek, és még uh, erről is tárgyalunk a tagállamokkal. Van egy vita arról, hogy legyenek-e kötelező tanúsítványok, kritikus infrastruktúra esetén szeretnénk tanúsítványt bevezetni a tagállamok még nem foglalkoztak vele, új a téma, éppen ezért még nem is haladtunk előre. Az utolsó pont az, hogy a fogyasztókat is bevonjuk a kiberbiztonság ügynökség munkájába, hiszen a fogyasztó is szerepet játszhat. Éppen ezért a tanúsított kiberbiztonsági termékeknél szeretnénk garantálni, hogy legyenek termékinformációk kifelé, a felhasználók felé is, és itt is inkább visszafogottságot tapasztaltunk a tagállamok részéről a tanács még nem támogatja ezeket a termékinformációkat, de nincsenek masszívan ellene sem. Tehát erről még vitáznunk kell. Összefoglalva jó úton haladunk, de már észrevesszük a különbségeket, hogy a tagállamok azt mondják, hogy az ő kompetenciájuk a kiberbiztonság, és hogy nem akarják átdelegálni, hiszen ott építették fel az ismereteket, de azért európai szinten is szeretnénk létrehozni egy ilyet. Köszönöm. Madame. Nagyon köszönöm, asszony. Egyértelmű információkat kaptunk. Van-e észrevétel, kérdés Paul Rubik úr? Köszönöm szépen, Angelika Nibler. Az ENISA a digitális belső piacunk fontos része, Éppen ezért globális játékosok is vagyunk ezen a téren. Természetesen fontos az, hogy bízunk az internetben. És ne csak az ENISA legyen egy ön cél, nagyon jól el van látva, nagyon jó a vertikális kihasználtsága, de össze kell kötni a berekkel, hiszen a berek a digitális belső piacot szabályozza. És másrészt pedig szeretném elmondani, hogy itt a tisztességes belső piacot akarunk az IT területén, akkor el kell, tehát e-, együtt kell működni a berekkel, az ezával, hiszen a digitális üvegszálas összekötetést is megfelelően kézben kell tartani. Az európai kiberbiztonsággal fokozottabban kell foglalkoznunk, hiszen eh, a hálózatba vezet bizalomnak fenn kell maradnia. Köszönöm, Angelika, szerintem jó úton vagyunk. Köszönöm szépen, kedves kollega egyértelmű észrevételek voltak. Ezek Angelika kívánna reagálni? Nem. Köszönöm. Hadd emlékeztessek, kedves barátaim, hogy ez a napirendi pont 23, napirend 23. pontja volt. Most visszatérünk a 17-es napirendi pontra, az egységes piacra a vállalkozások köztük a kis és középvállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozása. Patricia Tója az előadónk, az alelnökünk, és az MFF program négy meglévő programot hoz össze, az egyik a COSME, többé-kevésbé, és az 55-ös cikk alapján kizárólagos jogkörünk van a cosme fűződő kérdésekben. Az IMCO-val, az ENVI-vel, az ECON-nal a javaslat más részeit illetően megosztott a jogkörünk illetékességünk, tehát az egységes piacra vonatkozó e javaslatnak egy része kizárólagosan a miénk, a többi viszont megosztott. Patricia Tojászony az előadó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy más szakbizottságok is illetékesek, így is küzdeni kellett az elnök értekezleten, ami szerepünk megtartásáért, mert a programokat szeretnénk továbbra is felügyelni. Köszönöm szépen, hogy Buzek elnök küzdött értünk, ami a mi saját részünket illeti a COSME program újra benyújtásáról van itt szó, vagy átalakításáról. Ez a program a kevés pénz ellenére jól működött az EU sok országában, és Európa Európának a KKV-khez közel álló valóságát mutatta meg, ez mindenképpen pozitív. Én sokszor találkoztam ezzel a régiómban a választópolgáraim között, úgy gondolom, hogy inkább pozitív az értékelés, mert a kis vállalkozások, időnként mikrovállalkozások rendkívül sok erőfeszítést tettek a gazdasági túlélés érdekében. Nagyon sok változás érte őket a válság után, a gazdasági pénzügyi válság után, illetve az erőteljes globalizáció miatt, ami minden termelő céget érint. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogyha megerősítjük és hangsúlyozzuk a kozme egy sajátosságát a jövőre nézve, mert ez az a program, amivel a KKV-k innovációját lehet segíteni. Technológiai innováció, új termékek kifejlesztése, illetve eljárások kialakítása KKV-k sokszor részt vettek technológiai korszerűsítésekben, például szakképzésben az új technológiák vonatkozásában, új munkavégzési módok kialakításában például. Tehát a támogatásnak ez a része fenntartható véleményem szerint. A KKV-k mikrovállalkozások részvételét segíthetjük a termelési láncokban, regionális hálózatokban, stb. A kozme egy kicsit elvész a sok statisztika között, a láthatósága a Mm, jelenlétének az illusztrálása talán egy külön programot igényelt volna a cosme, image ét erősíteni kellene, mert a választók nem nagyon tudják, hogy miről van szó. Tehát a márkát, a védjegyet kellene erősíteni, ugyanakkor a költségvetést is. Az egy kicsi abszurd, hogy Öttinger biztos az Európai Bizottság csökkenti a támogatási keretét egy működő kezdeményezésnek, hogyha ezt a gazdasági rendszert fenn akarjuk tartani, akkor több támogatásra van szükség. Aztán azzal is foglalkozni kell, hogy milyen típusú fellépéseket akarunk, képzés, vállalkozói kultúra, menedzseri képességek, vállalatirányítási ismeretek mellett más aspektusok is erősítendők Például a European Enterprises Network olyan hálózat, ami néhány országban nagyon jól működött. Jó lenne, hogyha a szerepét erősítenénk, más kompetenciákat is kaphatna, és más országokra is kiterjedhetne normákat határozhatna meg az Európai Bizottság, hogy a hálózathoz többen tudjanak csatlakozni, és kisé reklámozni is lehetne, hogy milyen jó munkát végeznek. Az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az, hogy a módosítommal a szociális vállalkozásokat is bevenném. Nagyon keveset teszünk a szociális vállalkozások érdekében azok a cégek, amelyek azért nem bocsátottak el embereket, mert éppen a munkahelyteremtés miatt jöttek létre. Úgy gondolom, hogy a kozmához ezeket a KKV-kat is hozzáféréssel kell ellátni. Az árnyék előadókkal ö, még sokat fogunk ö, egyeztetni. Úgy gondolom, hogy a vállalkozók Erasmusát az egész vállalkozói világban ismerik. Nem hiszem, hogy az ilyen jól ismert védjegyeket, márkákat meg kell szüntetni. Ezzel kapcsolatban is fogok egy módosítót készíteni. Köszönöm szépen, hogy türelmesen megvárták, pedig többet beszéltem, mint három percet. Köszönöm, még lesz lehetősége újra szólni a vitánk végén. Most szeretném meghívni az árnyék előadókat, hogy szóljanak hozzá Rübig úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Latolja kolléganőnek, hogy teljes erőbedobással képviseli a programot. Nagyon jól megértettük egymást eddig is. Tudjuk, hogy a CIP programot a KKV-knek fejlesztették ki kompetíció innovációs program a múltkori osztrák elnökség alatt is nagyon pozitív fejleménye volt ennek is. Örülök, hogy az osztrák elnökség eh, ugyanolyan energiával folytatja a tárgyalásokat. Nagyon fontos tudnunk, hogy a KKV-k, KKV-k képzik az európai jólét alapját. Végezetül az a helyzet, hogy a KKV-k a GDP 50%-át termelik ki. A munkavállaló kétharmadát ők foglalkoztatják, és főleg a munkahelyteremtés a legnagyobb a KKV körében. A nagy koncernek általában leépítik a munkaerőt, a KKV-k pedig egyre több embert foglalkoztatnak. Éppen ezért a KKV-k felfejlesztése nagyon lényeges a KKV-k pedig eh, az adók 80%-át fizetik, amit az Amazon nem fizet be, amit a nagy nemzetközi koncernek nem fizetnek be, azt a KKV-k befizetik. Tehát szerintem itt is több eh, igazságoságra van szükség. Tehát, hogy a KKV-ket tehermentesítsék, és hogy a nagyokat eh, igazságosabban adóztassák meg. Úgy vélem, hogy a családi üzemekre kellene elsősorban koncentrálnunk. Tehát ott vannak a tőzsdéjegyzett cégek, amelyek negyedévente bejelentik a nyereségüket, és ezért nagy a nyomás rajtuk, viszont másrészt ott vannak a KKV-k, a családi üzemek, családi vállalatok, ahol a generációkról van szó, illetve arról, hogy a munkavállalókat szinte családtagként kezelik a képzés, továbbképzés áll a középpontban, és az üzem a vállalat fontosságát is nagyon komolyan veszik. Éppen ezért számunkra nagyon fontos, hogy az európai vállalati hálózat az úgynevezett új tagállamokban is képülésre kerüljön, és uh, itt egy tanulmány is készült az új tagállamok helyzetéről, hogy ott miért nem használják megfelelően a kutatásra szánt európai pénzeket. Ez a kapacitás építése múlik. Hogy a közigazgatás nem igazán tud megfelelően pályázatokat benyújtani. Jó lenne, hogyha ez az Enterprise Network főleg az új tagállamokban előtérbe kerüljön. Nagyon fontosak a nagy projektek, az FC, és szeretnénk megvizsgálni, hogy ez a program, ugyanúgy, mint az Eurostars program, megtárgyalásra kerül. Nagyon fontos az tehát nagyon fontos az, hogy harmadik eh, szervezetek is részt vállalhassanak a munkában. És Latoya asszonynal egyetértek, hogy az Erasmus eh, a vállalkozók számára egy különleges program legyen, és épüljön ki a nemzetközi csere érdekében is. És eh, támogatom, hogy a program tartsa meg a nevét. Köszönöm szépen, kollégó. Köszönöm. Az ECR nevében Basir úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak a vélemény tervezetért, hiszen nagyon értékes javaslatot tesz az iparnak, főleg a KKV-k érdekében. Várjuk a gyümölcsöző vitát vele és a többi árnyék előadóval. A bizottság kezdeményezésében számos jó elgondolás van. Tehát a COSME például a saját frakcióm számára nagyon fontos, és az ipar nagy örömmel fogadta, és most kíváncsiak vagyunk a következő több éves pénzügyi keretben, hogy mi lesz. Az ITRE tervezete pedig számos tekintetben támogatja a bizottság koncepcióját, tehát a szociális és a mikro vállalatok tekintetében. A magáncégek, amelyek egyetemes szolgáltatások nyújtanak, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy áthidaljuk a magán és a közféra közötti szakadékot. Ha kisvállalkozók együttműködnek, akkor jelentős mértékű vállalatokat képesek létrehozni. Tehát itt nagyon fontos a lényeges eszközök továbbfejlesztése a piaci mm, fiaskók esetében is ezt valahogy definiálni kellene, tehát nincsen pontos definíciója annak, hogy mi az, hogyha valaki a piacon csődöt mond. Nagyon fontos ismét a munka helyek minősége, a munka minősége. Itt különféle elképzelések vannak, de hiányoljuk ezeket a jelentésből, a véleményből. Nem nyilvánvaló az, hogy ezek a célok hogyan érhetők el a gyakorlatban. Van még egy dolog, amivel egyet kell értenünk, ez az, hogy szorgalmazzuk a vállalkozói környezetet is, sőt különféle monitorozási rendszerek nagyon hasznosak lehetnének, főleg olyan csoportok számára, amelyek kisebb hajlamot mutatnak a vállalkozóság felé támogatnunk kell ezt a programot nemzetközi dimenzióban is. Tehát például, hogy az ipari és a szabályzó együttműködés harmadik országokkal is folytassuk. A nem vámjellegű akadályok is akadályozhatják a program kiteljesedését. A túl magas normák ahhoz vezethetnek, hogy nem ismerjük el egymás dolgait. Tehát mi szorgalmazok a harmadik országokkal való együttműködést. Nagyon fontos az, hogy csökkentsük az adminisztrációs terheket, támogatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek világossá teszik az egyéb programokkal meglévő szinergiákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Telicska kollega következik az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek mindkét előadótól, hogy késő érkeztem, és így tojászony bevezetőjének első részéről lemaradtam, de a tramban három érdekes dosszéval is foglalkozom, és az egyik pont akkor került terítékre, amikor ez a kérdés. Az első dolog, amit mondanék, üdvözlöm a javaslatot, úgy gondolom, hogy helyes ez a kezdeményezés. Be kell vallanom, hogy van egy kérdőjel a fejemben, hogy nem megyünk-e túl messzire az integrációval. A prioritásokat nem kellene jobban kihegyezni, és nem tudom, hogy az administratív teher nem fog-e növekedni de hát ez csak mondom egy kérdőjel, ami pontosítást igényel. Sajnálom, hogy a bizottság tudva, hogy a tanács csal szemben és több tagállammal karöltve nagyobb az ambíciónk, elég szerény pénzügyi keretet javasol ez nem egy technikai szempont, és úgy gondolom, hogy ez a pénzösszeg nem felel meg a program jelentőségének, ami Toja asszony mm, jelentését illeti, szerintem jól, nagyon jól meg van fogalmazva. A javaslatainak a nagy többségével teljes mértékben egyetértünk, nagyon örülök neki, hogy a költségvetési szemponttal is foglalkozik. Nyilván később kompromisszumra kell törekedni a szociális vállalkozások tojasszony által említett megközelítését teljes mértékben tudom támogatni, viszont a helyi önkormányzati vállalat elég komoly nehézségeket vet fel. Engem aggaszt, hogy a magán cégek számára előnytelen versenyhelyzet alakul ki. Ezért ez nekünk gondot okoz, bízom benne, hogy ebből majd találunk kiutat. Nagyra értékelem az előadónak az erőfeszítését, hogy a hármas cikk, célkitűzések nyolcas támogatható tevékenységek terén jó megoldást találjunk. Köszönöm szépen, és majd a finom hangolásnál kialakulnak a kompromisszumok. Köszönöm szépen, Pavel. Tilly Metzasszony következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves előadóasszony, köszönet Tojasszonynak, kiváló munkát végzett. Mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy tegnap az IPCC a másfél Celsius fokos forgatókönyvvel kapcsolatban jelentést készített. A Párizsi Egyezmény ezen alapul hogyha az évszázad végére a másfél százalékot meg lehet valósítani, az mindenképpen jó hír. A rossz hír viszont az, hogy egészen más intézkedésekre lenne ehhez szükség dekarbonizációs ágenda nagyon fontos, és legalább 30%-kal emelni kellene az éghajlatvédelmi kiadásokat. Osztom Tolja hogy módosítóinak egy jó részét, a KKV-k több pénzt kapjanak, fenntarthatóság, egyablakos hozzáférés. Ugyanakkor három dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami meglepett a bizottság javaslatában. Először is fenntarthatóság a bizottság javaslatában a fenntarthatóság javaslat átalakítja a kozméhoz alkalmazott jó kritériumokat, a fenntarthatósági mutatók mintha eltűntek volna a bizottság javaslatából. Zöldként a fenntarthatósági célkitűzések a versenyképességgel kéz a kézben kell, hogy haladjanak, és a cégek, különösen a startupok és a KKV-k számára biztosítani kell a jelzőszámokat, a kritériumok fontosak, tehát a második dolog a monitorozás és a beszámolási kötelezettség, ezek szorosan kötődnek az általános előírásokhoz, de elég homályosak a feltételek a jelenlegi kozméhoz képest. Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, E, egészségvédelem, versenyképesség, statisztika e, és az általános monitoring előírások nehéz lesz ezt megvalósítani, hogyha azt akarjuk, hogy a e, haszonélvezők számára tényleg támogatás legyen, akkor a pozitívumokról is információt kell, hogy kapjunk bizonyos követelményeket meg kellene határozni, és konkrétan fogok ezzel foglalkozni. A harmadik és utolsó észrevétel a KKV-k specifikus igényei. Tolja asszony joggal említi, hogy a koszméban mind a két specifikus ö, célcsoport konkrétumok vonatkoztak KKV-k, pénzhez való hozzáférés, adminisztratív tehát csökkentés és a többi. Egy kicsit lassabban beszéljen, bár lejárt az ideje, de túl gyorsan is beszél, mondja az elnök. Az egyablakos ügyintézés nagyon hasznos lenne, csak annyit akartam mondani, hogy köszönöm az előadó munkáját, Elnézést, hogy meghaladtam az idő keretet. Az elnök pedig a tolmácsoktól kér elnézést, mert későn figyelmeztette a hozzászólót, hogy túl gyorsan beszélt. Akkor én is elnézést kérek a tolmácsoktól, mondja a hozzászóló. Kochlicek urat kérdezném, mondja az elnök, hogy Paloma López Bermeó asszony nevében fog most szólni, ő az ennék előadójuk ale přesto se pokusím. Én szeretném helyettesíteni, ha nem is vagyok képes esetleg pontosan ugyanúgy eljárni, mint ő, de azért megteszem a tehetőt. A kkv a kis és közép vállalkozások, mint hogy a jelentéstevő is megfogalmazta, rendkívül fontosak. A cseh köztársaságban vannak tapasztalataink a tekintetben, hogy a nagy vállalkozások nagyon kis mértékben járulnak az állami költségvetéshez, mert nagyon gyakran optimalizációs tervekkel érnek, miközben a KKV-k nem települnek ki, és az országunkban fizetik az adókat. A legtöbb cég ugyanakkor nem is cseh illetékűségű, hanem egyéb Európai Uniós államokban van a székhelyük, így módon élnek az úgynevezett optimalizációs adós megoldásokkal. Úgy gondolom, hogy ez nincs jól így. A szociális vállalkozásokat be kell vonni, úgy gondolom, a körünkben Azon cégekre gondolunk, amelyek a településeknél, az önkormányzatokban végzik közösségi gazdasági tevékenységüket a célcsoportokat nagyon világosan meg tudjuk határozni. Nagyon pozitívnak vélem azt, hogy az administratív eljárásokat megpróbáljuk egy helyre telepíteni, tehát az egyablakos ügyintézés külön kiemelendő. Itt a zöldek képviselőjéhez fordulok, aki előttem szólt. Én magam részéről kiemelném a kiegészítő jelleget. Nálunk például nagyon sok KKV működik. Nagyon sok például kisvállalkozó tevékenykedik a megújuló energiák területén, és nem ideális körülmények között végzik ezt a tevékenységet, pedig lenne itt érdekes megoldásokra lehetőség. Mondhatjuk ezt ugyanakkor a kiskereskedőkről, a kisiparosokról, de ugyanez a dolog áll a kis energiaszállítók, illetve termelők jövőre is. Remélem, hogy a kollégám, aki árnyék jelentéstevő a témában, kiválóan fog majd együttműködni Tojászonyjal. Köszönöm szépen az EFDD nevében Ámátó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A globalizáció, a válságok nagyon kemény feltételek közé állították a közös kis és vállalásokat, Nagyon sokan beadták a kulcsot, és mások pedig még az túlélésükért harcolnak. Az jövő nem ígéretes a számukra. Harmonizációs törekvések valósulnak meg a szabványoknak a szintjén, de a versenyképességet is ki kell emelnünk, csak, át, csak úgy, mint az élelmiszer biztonságot, a fogyasztóvételmét, a pénzügyi biztonságot. Úgy gondolom, hogy erőteljesebb erőfeszítésekre van szükség azért, hogy segítsük a vállalkozásokat. A COSME programot meg kell hosszabbítani, és külön koncentrálva a kis és mikrovállalkozásokra. Nagyon fontos az is, hogy beszéljünk a statisztika gyűjtésekről, nem agregált statisztikákra gondolok, amelyek lehetővé teszik, hogy kimutassuk a környezeti szempontból megvalósuló fenntarthatóságot minden szinten, minden szempontjából, minden szempontból a dekorbanizált ö, a szintmentesített gazdaságra is messze menően oda kell figyelnünk, nem csak úgy általában a párizsi megállapodásra. Meg kell tiltanunk olyan támogatási tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy túlságosan gazdaságilag kockázatos vállalkozásokat vagy tevékenységeket segítsünk. Meg kell találnunk azt a megoldást is, amely lehetővé teszi, hogy pénzügyileg is fejlettek legyenek, képzettek legyenek az igénybe vevők. A program a statisztikákkal is foglalkozik, erre is emlékeztetnék. Azt hiszem, ez egy releváns elem, amelyet figyelembe kellene venni akkor, amikor a különböző politikai és szakpolitikai döntéseket meghozzuk. A megerősített GDP, a támogatott GDP lehetővé kell, hogy tegye azt, hogy a polgároknak a jávára elősegítsük a gazdasági fejlődést, csökkentsük a kibocsátást, a szennyező anyag kibocsátását, ehhez, hogy ezt megtegyük, politikai döntésekre van szükség, hogy pusásabb és boldogabb társadalmakat tudjunk építeni. Ezek azok a politikai irányelvek, amelyek meghatározzák a módosítóinkat. Nagyon szépen köszönöm. Most Krisztine Schreibert szeretném megkérni a főigazgatóság részéről, hogy szóljon hozzá. Kedves elnök úr, kedves képviselők. A DG Grow, a növekedési főigazgatás részéről én eh, voltam eh, felelős a Cosmo programért, és mindig eh, nagyon örültem, hogyha ide jöhettem, és megtárgyalhattuk a közös dolgainkat. A Cosmo programról készítettünk egy kiértékelést, nagyon pozitív volt, és egy integrált belső piaci programról van szó, és ez egy nagyon fontos E pillér. Nagyon fontos, hogy a múltban is nagyon pozitív módon együttműködünk, és szeretnék most az új kihívásoknak is megfelelni. Először is szeretném garantálni, hogy a KKV-k szerepét megfelelő módon beazonosítottuk, és szeretnénk folytatni a pénzügyi és a nem pénzügyi politikák folytatását. Tehát egy KKV ablakot is szeretnénk létrehozni, és reméljük, hogy nagyon erős szinergiák is lesznek a többi programmal, és hogy nagyon hatékonyak lesznek majd az intézkedések. Köszönöm szépen a javaslatokat, tehát itt az Enterprise Europe hálózat tekintetében támogatjuk az innovációkat is, és Rübig úr pedig nagyon lényeges kérdésekre is rámutatott. Itt bizonyos szempontokból jobban működnek bizonyos programok, mint a többiek, azonban ez még mindig egy nagy hajó, amire nagy szükségünk van, és nagyon fontos, hogy a meglévő munkára építsünk. És most van egy különleges munkacsoportunk arról, hogy a kkv hogyan profitálhatnak a szabadkereskedelmi megállapodásokból, a nemzetközi esedésből, ez mind-mind lehetséges lesz a megfelelően megfelelő pénzeszközökkel ellátott Enterprise Europe hálózat esetében. Fontos, hogy a szociális gazdaság tekintetében is legyen utalás az anyagban, tehát utaljunk a szociális gazdaságra és a szociális vállalkozóságra, hiszen itt eh, ennek nagyon sokféle aspektusa van. Ami a vállalkozói Erasmus programot illeti, én is szeretném megköszönni a szakbizottságuk támogatását ebben a tekintetben is. Úgy gondolom, hogy eh, egy nagyon nagy eh, hatása lehet ennek a programnak a személyes szempontokra, a név az igazából másodlagos, nagyon jól ismert az Erasmus márka, de itt ez a program a vállalkozásokhoz, a vállalkozókhoz kötődik. Rübig úr ismertette a nemzetközi esedés szempontját, és erről van egy kísérleti projektunk is. Itt a pénzügyi kihelyezések tekintetében nem javasoltunk kevesebb pénzt, mint korábban, de természetesen, hogyha de nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. Most nem akarok további részletekbe bocsátkozni, tehát mindig meg kell találni a megfelelő egyensúlyt, hogy legyenek megfelelő mutatók, amikkel a kiértékelést el tudjuk végezni, és nagyon fontos az, hogy ne legyenek itt bürokratikus jellegű terhek. Nagyon fontos az, hogy ezeket az indikátorokat az Enterprise Europe hálózatban is elfogadjuk, és hogy garantáljuk, hogy minimális adminisztrációs terhet rovunk az érintettekre maximális információszolgáltatásokkal. Örülök, hogyha a technikaibb aspektusokat is majd beépíthetjük a javaslatunkba. Nagyon örülök, hogy hallhattam a javaslataikat, mindenképpen tovább visznek minket ezek az értékes hozzászólások. Köszönöm szépen. Patricia. Patricia Tolja asszony kapja meg a szót az előadón. Köszönöm szépen elő, el, elnök úr. Köszönöm szépen a sok hozzászólás, nagyon érdekes észrevételeket hallhattam, Rubik úr nagyon érdekes javaslatokat tett például, meg fogjuk részletesen vizsgálni Telecs, Telicska úr javaslatait is, aki már elment, hogy a gazdasági közszolgáltatásokban hogyan lehet a helyi szinten részt venni. Úgy gondolom, hogy ezek a helyi cégek mindenképpen támogatást érdemelnek. Én olyan jelentést szeretnék készíteni, ami széles támogatást élvez, fenntarthatóság, stb. általános szempontok Úgy gondolom, hogy egyetértek az elhangzott hozzászólás többségével, ami a finanszírozást illeti, az Enterprise Europe hálózat nagyon hasznos, de a KKV-kra külön kell gondolni, az ő hozzáférésüket külön segíteni kell a bizottság, az ügynökség jól működtetik ezt a programot, csak hogy eljutunk egy olyan ponthoz, ahol nincs már több pénz. Mint tudják, a KKV-k nem rendelkeznek olyan forrásokkal, hogy komoly erőfeszítést tegyenek a pályázás érdekében. Tehát úgy gondolom, hogy a kifejezetten a KKV-kra vonatkozó szempontokat erősíteni kellene, ezt támogatni fogjuk, és nagyon fontos a program láthatóságának javítása is. Már nagyon várom az árnyékelődői egyeztetéseket. Köszönöm asszonyom, október 15-ig lehet a módosítókat benyújtani. November 5-én beszéljük meg ezeket. Az étrében e szavazunk, aztán január 21-én kerül sor a szavazásra az illetékes bizottságban. Ennyit a 17-es napi rendi pontról, a 18-as pedig úgy szól, hogy acer éves piacfelügyeleti jelentésének bemutatása és eszmecsere erről. Alberto Potocsnik, az acer igazgatója fogja ezt az ismertetőt megtartani. Az igazgató urat kérem, hogy akkor csatlakozzon hozzám. Nagy örömmel látom, tessék foglaljon helyet. És még elmondanám, hogy Alberto Poltocsnik úr, az acer igazgatója szeptember 15-éig tartott volna a megbízatása, de most ügyvezetőként irányítja az ügynökséget, és a harmadik energia csomag az acert azzal bízta meg, hogy a villamosenergia és gázpiacot monitorozza az ügynökség éves piac felügyeleti jelentést készít, négy kötetből áll ez, áram, nagykereskedelem, gáz, nagykereskedelem, áram, kiskereskedelem és gáz, kiskereskedelem. a múlt héten, október 3-án adták ki a 2018-as jelentés két kötetét a gáz nagykereskedelmi piacról, és a gáz és villany kiskereskedelmi piacról szóló első részt. Nagy érdeklődéssel várjuk az ön ismertetőjét. Az adszer nagyon fontos a piac szempontjából, az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt szakbizottsági tagok, nagy megtiszteltetés, hogy az idén újra itt lehetek, és beszámolhatok az éves piac monitorozási tevékenységünk néhány eredményéről. Ahogy az elnök említette, négy nagy területtel foglalkoztunk idén és tavaly, a gáz és villamosenergia nagykereskedelmi piaccal, a kiskereskedelmi piaccal, illetve a fogyasztóvédelemmel és a fogyasztók tájékoztatásával. Nagyon kevés időm van, úgyhogy a fő mondan, mondani valónkra összpontosítani. A múlt évi fontos megállapítások jó hírek megerősítést nyertek, ugyanakkor az aggodalmak is megmaradtak. Az mindenképpen megállapítható, hogy az energiapiac liberalizálása és a belső európai energiapiac irányában halad a szabályozás európai szinten és ez kezdi meghozni a gyümölcsét a fogyasztók számára is. Hadd kezdjem a pozitív üzenetekkel a kereskedelmi árak lefelé mennek, ez önmagában is pozitív üzenet. De mm, nem szabad túlzottan lelkesedni emiatt, ugyanis ez a jó piaci működésnek is, ugyanakkor a nemzetközi energiapiaci tendenciáknak is betudható. Viszont amire büszkék lehetünk, az az, hogy a múlt év óta a kiskereskedelmi árak követik a nagykereskedelmi árakat, mert, mert számos éve megállapíthattuk, hogy a nagykereskedelmi árak lefelé mentek, a kiskereskedelmiek viszont fölfelé. De most már általánosságban elmondható, hogy párhuzamos a két folyamat. Ez azt jelenti, hogy a piac jól, jobban működik, hiszen az ár jelzés eljut, az új tendencia eljut a fogyasztóhoz. Um, a kontesztábilis rész, vagyis a villany és gáz fogyasztása után, a mennyiség után fizetett összeg továbbra is emelkedik az áron belül. Mint tudjuk, másért is fizetünk, az energia eljuttatásáért is fizetünk, és más összetevők is szerepelnek a számlán, ezeknek még mindig nagy az értéke. Ez azt ma, ezzel azt akarom mondani, hogy a villamos energia esetében körülbelül egyharmad, a ár esetében körülbelül 50% az, amiben verseny van. Ez csak megállapítás, nem panasz. A versenyt mindenképpen erősíteni kívánjuk. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a nagykereskedelemben. Először is a gáz terén. Azt tapasztaljuk, hogy a hálózati kódok és iránymutatások, amelyeket elfogadtunk, kihatással vannak a piacra egyre nagyobb képességeket rövid távon kötnek le. A kék, a hosszú távú szerződések rész aránya, de láthatják, hogy a sárgával jelölt rövid távú lekötések egyre jelentősebbek. A fizikai képesség rendelkezésre áll, nagyobb a verseny, van egy kis túltermelés, és így a verseny ösztöndést kap. A rövid távú lekötést illetően azt állapíthatjuk meg, hogy a gáz összekapcsolásokat, a hálózatok összekapcsolását hatékonyabban használják ki. Ami az ellátás biztonságát illeti. Erre itt egy e, grafikon. A gázpiac képessége a különböző tagállamokban tehát a domináns szolgáltatónak az erősségét jelzi ez a grafikon. A kék hasábok a 13-as, a piros pontok a legfrissebb 17-es adatokat jelzik. A, má, a piaci helyzet a legtöbb tagállamban javult, 110 a küszöb, amit majdnem mindenütt meghaladják már. Itt egy 10%-os marzsról van szó, hogyha 110%-os benchmarkot elérik, akkor a a domináns energiaellátó cég nem tudja megfolytani a többieket, nincs ehhez elég ereje és egyre több piacra jellemző ez Európában az összekapcsolások és az ára konvergenciáját mozdítják elő. Nagyon tetszik nekem ez a térkép. Itt látható, hogy mennyibe kerül a beszerzés hmm. Hollandiában a leglikvidebb a piac. A sárgával jelölt országok azok, amelyek a TTF-hez nagyon közel állnak a ö, sourcing költség esetében. Tehát ö, egy euró alatt van ez a költség megavattórára vetítve. 2012-es a baloldali ábra, 2017-es a jobboldali, sokkal több a sárga terület a jobb oldalon, tehát az árkonvergencia sokkal hangsúlyosabb. Ami nagyon érdekes üzenet ebből, hogy nem keletről nyugatra terjed a sárga terület, pedig keletről szerzik be a gázt, azt gondolhatnánk, hogy keleten olcsóbb a gáz, nem a versenypiachoz való közelség a meghatározó, a kompetitív piac ö, csökkenti a beszerzés költségét. Ez a három fő üzenetem a gázzal kapcsolatban, a villamos árammal kapcsolatban, az elektromos energiával kapcsolatban, az összekapcsolás hatása jelentős, az egy napra előrevetített adat 86%, a napon belüli 50% a térképen a két nagy regionális piac látható, Gibraltártól a Barents tengerig 19 ország, a Cseh köztársaság, Szlovákia, Magyarország és Románia pedig a másik térség. Nyilván a következő szakaszban a két régiót kell összekötni. Még nem tartunk itt az egy napon belüli hatékony felhasználást illetően. Az év végétől egyébként a napon belüli kereskedés helyzete javulni fog egy programnak köszönhetően egy következő ábrán ezt láthatják. Ez jó hír, vannak azonban kihívások is. Ez a slide két fontos kihívást illusztrál. Az első a határon túlnyúló kapacitások rossz kiháltsága. Úgy gondoljuk, hogy Európában csak körülbelül 50 ban használják ki a határok menti kapcsolódásokat. A határokon átnyúló összekapcsolások, illetve az árkülönbségek a szomszédországok között. E két adattal dolgoztunk. Nagyon kevés a zöld térség. Ezért fontosak az összekapcsolások. A jobb oldalon azt látják, hogy egy-egy adott országnak megvan-e a szükséges erőforrása, vagy milyen erőforrások állhatnak rendelkezésre a szomszédországokban. ugye itt nagyon elővigyázatosnak kell lenni. De ahogy látják, különösen a, a pirossal és sárgával jelölt országok esetében a határok túloldalán jelen, rendelkezésre álló erőforrásokat nem veszik figyelembe. A világos kékek, vagy szürkék determinisztikusan, a sötétkékek pedig probabilisztikusan veszik figyelembe ezeket az erőforrásokat. Uh, is... Ez, ez a durva becslésünk, hogy milyen előnyök vannak, és még milyen előnyöket kell létrehozni. A zöld oszlop, ahol vagyunk, a piros, ahol lennénk, hogyha megvalósítjuk, végrehajtjuk az összes európai előírást, amelyet az elmúlt években ügynökségként javasoltunk. Tehát egy nagyon nagy előnyt hozna a piac integrációja, hogyha bevezetnénk az interday piac összekapcsolását, de nagyon lényeges lenne a kapacitás növelés, és hogy a több kapacitás jutna a piacra, és jó lenne, hogyha koordinálnánk a biztonságos ellátást, pillanatilag ez nem történik meg, de lehet, hogy tudom, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, de igazából foglalkozni kell vele, hogyha jobb konfigurációt szeretnénk elérni. Igazából ez csak a jéghegy csúcsa, és természetesen ezt publikáljuk, és, és most köszönöm figyelmüket. Köszönöm igazgató úr, és gratulálunk a kemény munkáért, amit az elmúlt nyolc évben végzett, amióta megnyitottuk a csomagunkat 2010-ben. Tehát nagyon lényeges ez, hogy ezekkel a témákkal mind-mind foglalkozik. És most Langen úr következik. Kezdjük a felszólalásokat. Köszönöm szépen. Igazgató úr, úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett az ügynökség. Tudjuk, hogy lassan haladnak a dolgok, mert a tagállamok blokkolják néhány helyen a dolgot. Nagyon fontos az interkonnektorok kérdése. Ez már évek óta egy nagyon nehéz téma. És a vita elején még emlékszem, hogy az interkonnektorok viszonylag csekély okokból utasították vissza a nagy és a kis tagállamok között, és az iszának meg lenne a lehetősége, hogy ezeket szorgalmazza, és néhány tagállamban pedig látunk eredményeket is. Tehát szeretnék még egy esetet említeni, az Aquint esetre, ahol a francia szövetségi hálózati szolgáltató a Brexit kapcsán, én még nem vagyok benne biztos, hogy lesz, tehát a Brexit kapcsán azt mondja, hogy amíg a gazdasági keretek nem tisztázottak, nem képes döntést hozni. Ez Nagy-Britannia és Franciaország közötti összekötetést illeti. A projekt elsősorban a briteknek hasznos, rendben is van ez így, hiszen a határokon átmenő forgalmat szeretnénk még akkor is, hogyha nagy-Britannia éppen csatlakozási tárgyalásokban van, tehát szeretnénk megnyitni ezt a nagy piacot, de a döntési struktúrák a nemzeti hatóságok szintjén tovább késleltetik a dolgokat. A kérdésem önhöz pedig az lenne, hogy vannak-e vitás esetek, amelyekben az ejszának nem volt lehetősége, hogy hasson a nemzeti döntéshozókra, másodszorban pedig az Aquint esetében jogos-e, amit a francia Commission de la Régulation de l'Energie mondott, vagy pedig eh, ebben az esetben eh, cselekvési szükségletet lát-e? Köszönöm szépen. Petersen kolléga, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Potocsnik úr ezt a kiváló bevezetést. Kiváló munkát végzett az ügynöksége. Tehát tényleg nagyon fontos és hasznos munkát végzett. Tehát most tisztáznám magamnak, itt említett néhány számot. És most ez itt maradnék még egy kicsit. Véleményem szerint itt ez a határokon átmenő téma, tehát megvannak a határokon átnyúló kapacitások. És a tavalyi évhez képest ezek nagy eltérés mutatnak, tehát nem tudom, hogy mennyire haladunk a határokon átnyúló csere tekintetében, tehát hogyha egy kicsit ezt részletesebben is elmondaná, mutatott egy képet itt a jóléti hasznokról, tehát amit szeretnének elérni, itt a határokon átnyúló csere tekintetében. Helyes, hogy... Tehát jól értem, hogy ha ezeket az előnyöket összeadjuk, akkor olyan évente 10 milliárd eurós hasznot érhetünk el, hogyha ezt folytatjuk, jól értettem? Ezt egy kicsit tudna részletezni? De még egyszer megköszönöm ezt a kiváló munkát. Elsősorban önnek. Köszönöm szépen. De Lunde úr, köszönöm elnök úr, tisztelt igazgató úr, nagyon jól illusztrálta ezt a szomorú realitást, hogy a tagállamok nem nyitják meg a határaikat és védik a saját nemzeti piacaikat. Ez rossz hír az európai adófizetőknek, akiknek a pénzét eléggé nagymértékben befektették abba, hogy a határokon átnyúló energiállátási hálózatok legyenek, amelyek olcsóbbak a fogyasztóknak. A zárt határok természetesen biztonsági problémát is jelentenek, tehát látjuk például a belga példán, hogy mi van akkor, hogyha ennyire védi valaki a saját piacát. Az idén valószínűleg az ACER új szabályairól szóló tárgyalások véget érnek, tehát nem tudom, hogy itt mit lehetne még tenni. Mi zöldek azt hisszük, hogy itt a piacon függetlenségre lenne szükség. Függetlenséget, egy független, átlátható és erős acer ügynökséget kívántunk, amely a nemzeti érdekeket és az európai érdekeket összetudja hangolni. Reméljük, hogy a parlament javaslatait figyelembe veszik. Köszönöm. Kohlicek kollega. Děkuji. Rád bych se vrátil. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a legutolsó találkozónkra Potocnik úrral, nem a Bécsi találkozóra utalok, hanem arra, amely a szakbizottságunk égisze alatt zajlott. Legutoljára arról esett szó, hogy az elektromos áram átvitel esetében határon átnyúló tevékenységben vannak olyan országok, mint Lengyelország is, amelyek arra törekednek, hogy megakadályozzák a határon átnyúló szolgáltatást. Sziláziában és Észak-Morábiában, tehát a Cseh köztársaság északi részén nagyon jók a interkonnexiók, de ugyanakkor a lengyelön, lengyel határon való átnyúló tevékenység gondot okoz. A Balkán országai esetében pedig, és ezt láthatjuk, őket láthatjuk szürke színben a táblazatukban, nincsen pontosítás, illetve másút délen pedig nem látszik az, hogy a Balkán országaiban mely országról van szó, Macedóniáról, Boszniáról és így tovább. Szóval Ennyit erről, aztán lenne egy kérdésem, korrigálták-e a helyzetet? Az hangzott el, hogy ezek az államok a saját határokat védelmezik, és megakadályozzák azt, hogy a szolgáltatás átnyúljon a határon, amiből nagy problémák adottak. Köszönöm szépen. Damátó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. A két új vezeték, a Poseidon és a másik javítja majd a helyzetet, másrészt pedig az adók összetétele százalékosan, hogy államonként lebontva hogyan néznek ki az energia árak az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen. Ez minden igazgató úr. Kérdések, észrevételek, és most szeretnénk önt meghallgatni. Köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kicsit mélyebbre hatoljak bizonyos aspektusokat tekintve. Langen úr, Lange úr, Peterson úr és mások is helyesen mondják, hogy nem használjuk ki eléggé az összekapcsolásokat pillanatnyilag, de ez azért van, mert pillanatnyilag véleményünk szerint diszkrimináció érvényesül a határon át folyatott energia hátrányos mm, megközelítésben részesül a belföldi elosztáshoz képest. Ez nem annyira gazdasági, inkább politikai szempont. Az övezettek nagyon gyakran országhatárokkal esnek egybe, Svédország, Olaszország több övezetből áll, de nagyon sok tagállam megfelel egy-egy övezetnek, ami viszont nem a villamosenergia realitásokat követi. Tehát inkább a belföldi elosztást helyezik előtérbe a határon túlnyúlóhoz képest. És ez a válasz Hochlicek úr kérdésére is, hogy miért van az, hogy például Németország és Lengyelország határán, vagy Németország és Csehköztársaság határán majdnem nullára ö, csökkent a kereskedelmi kapacitás. Azért van ez, mert ö, a belső kereskedésben elszívják onnan az energiát, pedig ö, fizikai lehetőségek mást mutatnának. Különböző módokon lehet ezt a problémát orvosolni. Az egyik az számlázási övezetek átalakítása, a másik az, hogy jelzéseket adunk a döntéshozóknak, hogy jól lássák, hogy hogyan lehetne változtatni a helyzeten, mi lenne annak az előnye. 2016 novemberében tettünk ilyen ajánlásokat, és a bizottság 2016 novemberi jogalkotási javaslatába is bevette ezeket. A jogviták kérdésére reagálnék. Nos, ezzel is foglalkozik az ACER, amikor két vagy több nemzeti felügyelet nem tud megállapodni. A franciaországi és a nagy-britanniai szabályozó hatóság nem tudtak megállapodni, és ezért hozzánk került az Akin ügy egy hónappal ezelőtt, mi hoztuk meg a döntést ebben a konkrét esetben. Nagy az igény, a kereslet ezen a határon, és az új összekapcsolás úgy gondoljuk, hogy igen hasznos lenne. Pillanatnyilag van egy probléma a franciaországi összekapcsolásokkal, ugyanis a nemzeti jogszabályok úgy tűnik, hogy akadályozzák a dolog kivételezését, de ez, ez a francia jog, nem az európai jog problémája. Peterson úr. Nos, a számok, becslések, egyes hasábok, mint látja, fokozatosan vannak kiblőrözve, vagy elhomályosítva, mert nem tudjuk a pontos számot. De ha megvannak a számok, akkor szívesen meg tudjuk küldeni őket. 15 milliárdnál is több évente a haszna a hálózatok összekapcsolásának. Ez egy elég megbízható becslés 200 millió a piacok kiteljesítésétől várható további haszon. Tehát itt látható, hogy milyen kihívásokat hogyan tudtunk kezelni. Dalunde úr. Nagyon hálás vagyok, hogy támogatja az ügynökséget. a határaink nincsenek lezárva, előfordul, hogy egyes határokat lezárnak, ez legális, de ez nem túl gyakran következik be. Igazából nagyobb hatékonyságra tudunk törekedni, úgyis, hogyha meglévő lehetőségeket használjuk ki. Kohlicek úr a balkáni országokra is rákérdezett, de erre nem terjed ki a mi mandátumunk egyes piacmonitorozó jelentés, grafikonok, információk beszámolnak az ottani helyzetről is. Van egy aukciós iroda, a kapacitások árverezésére, de a villamosenergia piac összekötésre ezt még nem tudjuk használni. Én nem mondanám, hogy ott le vannak zárva a határok, de még nem használják ki a legmegfelelőbb, leghatékonyabb módon az összekötéseket. Végül is, végül Damato asszony. Ami az adózást illeti, az adótartalmat, a villamosáram és a gáz esetében itt látható, hogy hogy áll össze a számla összege országonként részletesen lebontott információkat talál a kiadott kötetünkben. Felül van az áfa, ez alatt a többi adó, az elektromos áramnál és a gáznál is a negyed és az ötöd közé esik a az adó tartalom. Langen úr, röviden. Köszönöm. Az Akvid esetről azt mondta, hogy az acer ezt eldöntheti, a franciák blokkolják. Hogyan nézne ki a megoldás? Egy kereset Franciaország ellen a bizottság közbeszól, vagy hogyha önöknek erősebb döntéshozatali kompetenciája jelent? Tehát hogyan találhatna ebből az esetből kiutat? Elnézést kérek. Lehet, hogy rossz szót használtam. Nem azt mondtam, hogy blokkolás van, tehát igazából a mi döntés hoztunk, a franciák blokkolják. Mi azt mondtuk, hogy a jelenlegi előírások alapján a 347 per 2013-as megadja azt a jogot, hogy szabályzási jóvágyást kapjanak mi olvasatunkban, és van esetjog erről, ebben a tekintetben a nemzeti jogalkotás, ha ellent van az európai jogalkotásnak, akkor lehetne keresetet benyújtani. Az intézményeknek dolga van. Tehát, hogyha kiderül, hogy egyszerűen nincs más lehetőség, akkor elgondolkozhatunk, de szerintem a fogyasztók számára az előnyöket növelni kell. És találkoznunk kell a francia nemzeti jogalkotókkal. Köszönöm szépen még egyszer, igazgató úr, és gratulálunk még egyszer a kemény munkához. Hiszen a harmadik energiacsomag után megvannak az első tapasztalatok, és most minden az ön kezében van. Kedves barátaim, akkor most áttérünk a 19-es napirendi pontra. Ez jelentés a folyamatban lévő intézményközi tárgyalásokról. A villamos energia belső piaca, a 19-es, a 20-as a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok. Krisjánis Karincs képviselő nincs itt, akkor én röviden elmondom, hogy a második trilógusra került sor, ott voltam, tehát a másik trilógus a közös szabályok tekintetében, ez a, itt különféle témák voltak, tehát voltak egy intra piac, ez a letes, és a a rövid és a hosszú távú termékekre, ez a nyolcas. Tehát bizonyos kompromisszumokat sikerült elérni, de például itt a minimális mérete a kereskedett termékeknek, ezek maradnak még vitásak. És a 32-es, től a 42-es cikkig, és tehát itt regionális koordinációs központokra is szükségünk van, és itt természetesen a helyi biztonsági koordinátorokra ez a tanács ügye. Tehát mandatumunk van, hogy technikai szinten tovább dolgozzunk és egyeztessünk. Az irányelv, a második trilógus volt az irányelvről. Itt néhány fogyasztóvédelmi szempontról cserültünk eszmét, tehát itt az árra, a, tehát az árszerződésekről 12-es cikk, és az egyes és a kettes melléklet a számlázásról kompromisszumok is elérésre kerültek. Néhány-néhány tekintetben. És kompromisszumokat is elértünk, ahogy említettem, de maradnak még ellentmondásos pontok. Tehát folytatjuk a tárgyalásokat. A trilógusban. És itt van még egy lehetőség a további eszmecserére, hogy technikai szinten folytassuk a következő trilógus mindkét témával foglalkozni fog, az irányelvel és a rendelettel is, ez pedig október 18-án lesz az idén, tehát 10 nap múlva. 21-es pont, a kockázatokra való felkészültség a villamosenergia ágazatban. Flávio Zanonato kollégát kérné meg, hogy mi is van itt, hogyan is zajlanak a tárgyalások. Köszönöm, elnök úr. Számos bilaterális találkozóra került sor a tanács elnöksége és a bizottság között mielőtt elkezdődött volna az első trilógus A szeptember 25-én került erre sor, nagyon jó légkörben, három érdemi pontban sikerült meg, megállapodásra jutni. a támogatási iránymutatások terén, a tisztességes kompenzációra vonatkozóan, illetve a nemzeti tervek ex ante bizottsági ellenőrzésével kapcsolatban nyilvánvaló, hogy az egyetlen eszköz a homogeneitás eléréséhez a tervek egyeztetése. A gázellátásban erre már van példa, és a hmm, tanácsban arról volt szó, hogy hogyan lehet közelíteni a nemzeti terveket. Tíz pont három, tizenkilences pontnál sikerült előrelépni. A tagállamok közötti együttműködés és szolidaritás terén um, alkalmazható megoldások nem alakultak ki, különböző kompenzációs rendszerek működnek Európában, jó lenne, hogyha bent tisztában lehetne látni. Az acer meghatározhatná, hogy uh, merre kell előrelépni, és a bizottság felügyelhetni ezt a uh, fellépést támogatni kellene a tagállamokat, a nemzeti tervek előzetes értékelésénél még nagyon távol állnak viszont az álláspontok. A mi részünkről az európai jogalkotó valamilyen eszközzel kell, hogy rendelkezzen annak érdekében, hogy ő megítélhesse, hogy ezek a nemzeti tervek összhangban vannak-e, hiszen csak így működhet jól a piac, és így működhetnek jól együtt a tagállamok. Az Európai Unió klíma és energiapolitikája csak így valósulhat meg. a bizottság jogkörei lehetővé teszik, hogy a különböző tervek megfelelését a rendeletnek és az általános energia jogalanynak megítélje. Tehát az első trilógusban a három dologról volt szó, a rendelet hatályba lépéséről, az átláthatóságról, illetve a szerepvállalók részvételéről és a tervek készítéséről. Szakértői megbeszélések zajlanak most, és úgy tűnik, hogy Strasbourgban október 23-án lesz a következő trilógus bízunk benne, hogy ott sikerül lezárni a tárgyalásokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Langen úr. Egy általános megjegyzésem lenne, a, de a következő jelentés után. Most megkérném Martin Helvég Pétersen képviselőt, hogy a következő témához szóljon. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége. Igen, van egy trilógus, volt egy első, szeptember 26-án haladunk, de nagyon sok munka van még, és nagyon sok technikai szintű trilógus volt, és remélem, hogy a második trilógus során is haladást érünk el. Ez október 23-án lesz. Most hallottuk Potocsnik úr előadásában, hogy tényleg egy nagyon lényeges anyag ez, hogy tovább szorgalmazzuk a határokon átnyúló energia eljuttatást. És mindenképpen meg kell kapnunk a hasznot ebből. Tehát eh, elég sok munka van előttünk, és eh, itt ebben a házban is együtt kell működnünk, a tanácssal is. Itt természetesen frakciókon átnyúló együttműködésre van szükség. Remélem, hogy eh, sok haladást érünk majd el a második trilógusban, október 23-án. Köszönöm. Köszönöm, Langen úr. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, az ACER rendelet tekintetében egy általános megjegyzésem van, de a különféle trilógusokra vonatkozik, ez a gazdasági és az ipari szakbizottságban is fontos ez. 24 éve vagyok az Európai Parlament tagja, és megállapíthattam, hogy igazából a frakciók közötti együttműködés csökkent az acert nem azért nevezem most meg, mert bármi problémám lenne az előadóval, hanem azért, mert ez egy eklatáns példa. Tehát az első megjegyzésem. Amennyiben a parlament és a tanács tárgyal, akkor elégséges lenne, hogy a tényleg a politikai kérdéseket tisztáznánk. Különféle intézkedésekkel ez ma oda jutott, hogy igazából a betűket számoljuk, és egyes szavakon üldögélünk, amelyeket egy előzetes beszélgetésben mind-mind tisztázni lehet, el sem jutunk a politikai dolgokig. Ennek pedig több oka van. Tehát a részletes tervezés például, és itt az acer példáját hoznám. Van itt két-három kritikus kérdés. Szerintem két ülés alatt tisztázhatjuk ezeket. Négy trilógus van előirányozva, négy előadó, öt technikai ülés és öt előkészülő ülés a technikai trilógusok számára. 18 ülés van előirányozva. Az egyik meg volt szeptember 26-án, és egy árnyék előadó megbeszélés már szeptember 25-én, és még mindig 14 ülésünk van attól függetlenül, hogy az eszmecsér eredménye mi lesz. Ennek több oka van. Az első az, hogy a titkárságokban egy munkatárs felelős egy anyagért, és igazolni kell, hogy elvégezte a munkáját. Én a képviselők tehermentesítését látom ebben, ami felelőtlen, és felelőtlen bürokrácia. Tehát a képviselőkről elveszik így a munkát. És a, a második problémám az, hogy a tanács egyre kevésbé jelenik meg jól képzett szakemberekkel, akik a politikailag is dönthetnek. Jó technikai szakemberek vannak, de magasrangú politikusok nem jönnek. És amennyiben a tanács nem küld a politikai képviselőket, nagyköveteket, államtitkárokat vagy minisztereket, akkor nem jutunk előbbre és ez pedig elharapózott. Tehát ez nagyon-nagyon rossz az, hogy politikai döntéshozók nem jönnek el. Ott vannak a technikai, jól képzett emberek, és így nem lehet tárgyalni, hogy nincsenek ott a tagállamok részéről a politikai döntéshozók. Megszoktuk azt, hogy nem alakítunk ki egy parlamenti pozíciót és tárgyalunk, hanem igazából szakbizottsági szinten csináljuk ezt. És a legnagyobb frakció nevében mondom, hogy nem megfelelő az, hogy a döntések nyolc ember által kerülnek elfogadásra az árnyék előadók között. Tehát általában már vannak kompromisszumok, mielőtt szavazunk a szakbizottságból. Én ezt már régóta kritizálom, és itt, itt ennek semmi köze az előadóhoz, ez egy általános megjegyzés, meg kell változtatni ezt a rendszert. És a tárgyalások ezen szakaszába csak javaslatok születnek. Tehát itt vannak különféle szakvélemények, és a véleményezők ugyan értenek, vé, írnak véleményt, de, de nem dönthetnek, nincsen politikai felelősségük. Tehát így az együttdöntésnek semmi értelme. Ezt mindenképpen jelezni akartam, elnök úr, hiszen ön parlamenti elnök is volt, akkor még nem volt ilyen rossz a helyzet, de remélem, hogy ez igazából termékeny talajra hull, amit most mondtam. Köszönöm szépen, kolléga úr. Mindenképpen megszíveljük a megjegyzését természetesen. Nagyon komolyan vesszük. Nagyon komoly megjegyzés volt. Én nem látok olyan nagy problémákat, mint a képviselő úr. Rengeteg téma van az asztalon, és az ITRE szakbizottság 17 tárgyaláson vesz részt. Nem könnyű ezekkel bánni a titkárság részén, a frakció tanácsadók szintjén, de vegyük komolyan azt, amit mondott Langen kolléga, és megismétem, hogy én nem látok akkora problémát, mint ön. Mindenképpen megígérem, hogy elgondolkozom rajta. És egyénileg is elgondolkozhatunk eh, ezen. Hogyha lehetséges. Lehet, hogy eh, a kollégó szeretne valamit eh, hozzászólni, Morten? Szerintem a megjegyzései nagyon helyén valóak. Tehát nem tudom, hogy korábban hogy volt, én nem vagyok olyan régóta itt, mint Langen úr, de megpróbálnak a lehető leggyorsabban előre mozdulni, hogy megfelelő időben befejezzük a munkánkat a megfelelő menetrende belül. Természetesen a tanácssal való együttműködés során. Tehát nekünk megvan a saját mandátumunk, de igazából senki sem akarja meghosszabbítani ezeket a tárgyalásokat ellenkezőleg. Tehát remélem, hogy minél hamarabb befejezhetjük a tárgyalásokat. Köszönöm. Igen, később tovább folytathatjuk ezt a megbeszélést minden egyes trilógus alkalmával. A koordinátorok ülésén a kérdésemet megtárgyalják, hiszen engem, engem nagyon zavar ez a helyzet. Emlékszem, még a korábbi ciklusban két ilyen fontos kérdés volt. Az egyik, Blum holland pénzügyminiszter tette fel, tehát itt igazából a széndiokszid kibocsátásokról volt szó, és egy köztisztviselő kinevezéséről. És a francia környezetvédelmi miniszter Bolló azt mondta, hogy ő ezt át fogja verni tehát ő ezt nem, nem személyesen mondta, hanem a, tehát mm, igazából nem a, hanem vállalta a politikai felelősséget. Én igazából csak azt mondom, hogy a parlament megérdemli, hogy politikailag ellentmondásos kérdésekben egyenrangú félként tárgyal politikai döntéshozókkal a tanácsból is, nem technikai szakemberekkel. Egyetértünk talán nem látjuk ennyire súlyosnak a problémát, mint ön. Az észrevételeit mindenképpen figyelembe vesszük. Minden trilógusban nagyon sok minden technikai szintű, időnként rengeteg részletről van szó ugye hallhattuk az átszer vonatkozásában is, hogy bizonyos dolgokat megbeszéltek, bizonyos dolgok technikai szintre kerültek át, de valóban el kell gondolkozni az ön észrevételein. Köszönöm szépen, Werner. Néhány perc múlva kezdődik az együttes ülés a közlekedési szakbizottsággal. Most megvárjuk, hogy a kollégák átjöjjenek. Köszönöm.